Tisztelt kollégáim, barátaim, azt javaslom, hogy mind, most kezdjünk és hozzá a munkánkhoz. Furcsa módon mindenki nincs itt, úgy tűnik, hogy a nyár első napját mindenki különösen itt Brüsszelben megkívánja ünnepelni. Azt javaslom, hogy fogadjuk el a napi rendünket. Amennyiben senkinek nincs ellenvetése, olybá vesszük, hogy a mai napi rendtervezetünket elfogadtuk. Ami az elnök közleményeit illeti, a Kobu a rendelkezésre álló nyelveket megismerhetik, a mi ülésünkön, mint általában minden ülésünkről a webstreaming internetes hozzáférése lehetőség van. Talán annyiról még, hogy a közös delegációt, amelyet Izraelbe és Palesztina földre elköltünk a külügyi és a fejlesztési bizottsággal közösen, és történt ezzel kapcsolatban. Elfogadtunk a parlament szintjén egy állásfoglalást múlt héten a palesztin gázai övezeti helyzetről, a súlyos események következtében és a súlyos eseményeket követően rögtön. Június 5-én 19 órától 20 óra 30-ig majd megerősítjük, hogy melyik teremben a három szakbizottság, érintett szakbizottság képviselői egy közös érdekezletet ülést tartanak, ahová John Giringet meghívjuk, aki az UNEWA ENSZ szakszervezetének képviselője ellátogat majd hozzánk, akinek főhazit szállása Gázában van. Ő igen jó minőségű háttérinformációról tud majd nekünk beszámolni. Az ő szervezete ugyanis bizonyos részét az Izrael-Palesztin békefolyamatra előirányzott összegeknek kezeli. Június 13-án, 14-én, valószínű 13-án délután eszmecserét tartunk itt a Költségvetési Szakbizottságunkban. Salam Fayyad úrral, aki a palesztin hatóság miniszterelnöke, és a szükségleteikről, a politikai helyzetről, és természetesen arról is beszámol majd nekünk, hogy hogyan kezelik a folyósított előirányzatokat. Ami a négyes mm, pontját illeti az elnök közleményeinek a kohéziós politikával kapcsolatban. A szak előadónk Gadmanis úr igen dinamikus, most éppen nincs a körünkben, egy táblázatot, sőt több táblázatot is készített arról, hogy a kohéziós politika végrehajtása, költségvetési végrehajtása hogyan is valósul meg. A 22-es pont alatt a dossziénkban megtalálják ami a 2010-es költségvetés végrehajtását illeti, jelezni szeretném, hogy megkaptuk a legutóbbi számadatokat, végrehajtási számadatokat, a 2010-es június 8 óta az parlament internetes honlapjának megfelelő ö, utalási ö, részén a Kobonyózban elolvashatják, és egy új 2010-es költségvetés módosításról is kaptunk. A külügyi szolgálat hatos számú pontjáról van szó, költségvetés módosításról, majd a koordinátorok ülésén döntenünk kell arról, hogy ki kapja meg ezen amending budget költségvetés módosítással kapcsolatos jelentés feladatát. Ami a hármas napirendi pontunkat illeti, a, a 2010. április 27-28-i ülésünk jegyzőkönyvét kiosztottuk, hogyha az ülés végéig nincs ellenvetésük, akkor, mód, akkor elfogadjuk majd. Most áttérünk a mai napi rendünk negyedik pontjára, ami a parlament állásfoglalása tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetről, valamint a tehát a parlament állásfoglalatás illési, Szidónia előadó asszonyunk egy olyan munkadokumentumot készített el, amelyet most elénk tár. Szidónia, öné a szó. Köszönöm bardzo, panie przewodniczący. Ten dokument roboczy jest e, następnym z serii e, dokumentów roboczych, które przygotowałem. Köszönöm szépen ez a do, munkadokumentum, amit azért készítettem el, hogy e, tájékoztatást tudjak önöknek adni a 2011-es költségvetésről. A célja ennek a munkadokumentumnak az, hogy részletesen elemezzük az ifjúsági programokat az uniós költségvetésen belül. Nyilván önök is már látják, hogy az Európai Uniós ifjúsági mobilitási és oktatási programok számomra nagyon fontosak, és nagyon nagy örömmel vállaltam ezt a munkát, illetve és örültem, hogy kaptam sok támogatást önöktől a plenáris ülésen, és prioritásként került meghatározásra ez. És ezt most tovább fogom folytatni, ezt a munkát. Az ifjúsági és oktatási programok júniusban kerülnek majd tárgyalásra, és ebben a munka dokumentumban azt szerettem volna, hogyha a technikai részletekre is kitekintünk, és azt megnézzük azt, hogy mi is történik a mobilitási oktatási programok finanszírozásával, illetve az egyéb ifjúsággal kapcsolatos programokkal. Ez a dokumentum ez angolul készült el, amennyire tudom, a fordítási kapacitások korlátozottak, és ezért elnézést kérek, hogy nem tudom önöknek ez a dokumentumot a saját anyanyelvi változatukban is rendelkezésre bocsátani, így kénytelenek leszünk az angol változat alapján dolgozni. Engedjék meg, hogy vázoljam akkor a dokumentumot. A költségvetési dokumentumot két csoportra osztottam. Először is vannak az ifjúsággal kapcsolatos programok, amelyek közvetlenül finanszírozásra kerülnek, és vannak utána azok, amelyek indirekt módon finanszírozzák az ifjúsági programokat. A közvetlen finanszírozási eszközöket illetően itt van az élethosszantartó tanulás, ez egy nagyon fontos eszköz, és óriási költségvetési sor, amiből felsorolnám akkor az ágazati ö, oktatási programok, például a Comenius, Erasmus, ami felsőoktatási program, a Leonardo da Vinci, ami szakképzési program, de ide van a Grundvik is, és más programok is ide tartoznak felnőttek számára. Aztán itt van még a Jean Monnet program és más horizontális programok, amik ifjúsággal kapcsolatosak. Például oktatók oktatása, tanárok külföldön, illetve idegen nyelvek tanítása. Tehát, mint láthatják, eléggé sokszínű ez a dolgot tartalmaz ez a költségvetési sor. Nem csak a fiatalokra vonatkozó tevékenységek vannak ebben, hanem olyan területek is, amiket én ifjúságmobilitás szavakkal írtam le. Másik, ugyancsak ami ehhez tartozik, a Rasmus Mundus program. Ezzel a programmal a külföldön harmadik országban történő tanulást segítjük, illetve az ifjúság Youth in Mobility programot és van még a Youth in Action program, amelyik a nem hivatalos oktatási célokat szolgálja. Ez a modern civil társadalom kialakítását segí- hivatott segíteni. Vannak további programok, amik az ifjúsági oktatást ö, támogatják. úgynevezett kutatók mobilitásáért program, People's Mobility for Researchers. És hogyha a költségvetési eszközöket nézem, amelyek indirekt támogatást adnak az ifjúságnak, itt van a Progress program, a Eros, az Európai Szociális Alap, a Regionális Fejlesztési Alap és más tevékenységek amelyek például a fiatal gazdálkodók, mezőgazdászokat hivatott finanszírozni. Ez a költségvetésnek a második fejezetében van. Ezt elég részletesen került leírás az anyagban, most itt nincs idő ezt végig megvitatni. Utána felvázoltam azt is, hogy ezek a programok hogyan alakulnak, illetve a dokumentációját ezeknek a programoknak. Valójában elég magas szintű a kihasználtságok, majdnem százszázalékos a megvalósítás is a programokon belül. ifjúságoktatás, mobilitás, ez az egész terület, ez más eszközöket is felhasznál a finanszírozásra, az ötös cím szól a második fejezetben a közös agrárpolitika keretén belül például. A dokumentumomban felvázoltam azokat a különböző ügynökségeket is, amelyek az egyes tevékenységek végrehajtásáért felelősek vagy abban részt vesznek például a szakoktatási ügynökség, az Európai Szakképzési Alapítvány, az ETF. Ezek decentralizált ügynökségek, de van még itt egy rész a végrehajtó ügynökségekről is. igyekeztem hangsúlyozni azt a tényt, hogy a 2020-as ágenda nagyon nagy mértékben összpontosít a fiatalokra. Ez az egyik prioritás ebben a stratégiában. A dokumentumomban más fontos programokat is felvázoltam, például a Youth on the Move programot, az egyik eh, prioritása az elkövetkezendő júniusi tárgyalásokra az lesz, hogy a költségvetési következményeit vitassuk meg a 2020-as eh, zászlós hajóprogramoknak. Zárásként még egyszer azt mondanám, amit már előbb is említettem, hogy azok a programok, amik az ifjúság mobilitásával és oktatásával kapcsolatosak, azok nagyon sok hozzáadott értéket termelnek európai szinten. Ezek a programok segítenek a fiataloknak, de az idősebbeknek, a felnőtteknek is abban, hogy értékes európai tapasztalatokra tegyenek szert azzal, hogy elmennek más tagállamokba. És ezek a programok által de ezáltal generálják a hozzáadott értéket. Nagyon hatékonyak is ezek a programok költségvetési szempontból, mert egy, kö, ö, hat, egy ö, behatárolt összeget költünk, és ugyanakkor nagyon sokakat ér el ez a program. Ezek nagyon gyakran maguk még aktív életszakaszokban vannak, és például eh, dolgoznak a cserkész eh, mozgalomban, vagy egyéb eh, mozgalomokban, és így tovább adják ezeket az európai tapasztalatokat. Ha vannak kérdéseik, akkor, vagy észrevételeik, azokat tudassák. Köszönöm. Merci, Sidonia. Köszönöm, Sidonia. Köszönöm ezt az érdekes, igen érdekes dokumentumot, hiszen első alkalommal gyűjtöttük, próbáltuk meg egy dokumentumba illeszteni az ifjúsági programok valamennyi aspektusát, amennyiben, ahogyan az előadónk is utalt már rá, valóban a 2020-as stratégia agendájának szellemében, valamint a 2020-as stratégiáról múlt héten elfogadott állásfoglalás szellemében született mindez ami a végrehajtás arányát illeti az ifjúsági programoknál egy új cél is megszületett. Ez a cél az, hogy 40%-a a fiataloknak Európában megfelelő felsőoktatási diplomához juthasson, vagy ahhoz hasonló képzettséget szerezhessen meg, és ez a 2020-as stratégiában is szerepel, mint célkitűzés. Hozzáfűznék még egy személyes tapasztalatomból is. Én a választókörzetemben Bordóban múlt héten jártam, és egy ülést tartottunk a francia kézművesek és német kézművesek delegációit, vezetőit fogadtuk három évente. A szakmai kamarák képviselőit fogadjuk egy-egy egy értekezletre, találkozóra, minden három évben egyszer kerül egy ilyen eszmecserére sor. 11 országban a 27 EU országból a kézművesek jogállását a törvény elfog, elismeri, és külön kamarával rendelkeznek, szakmai kamarával. Ez így van, nevezetesen Németországban és Franciaországban is. A Leonardo program, amely a kézműves szakmák űzői szintjén megfelel az Erasmus programnak. Valahol azt látjuk, hogy ez a kézművesek számára kialakított program nem igazán működik jól. Az értekezletünkben megtapasztaltuk azt, hogy 20 30 ezer fiatalt lehetne cserekapcsolatok folyamán szakképzésben részesíteni. 40 éve az ifjúság francia német hivatala már ilyen szakmai gyakorlatokra és szakképzésre ad lehetőséget támogatással. Valahol egy olyan rendszert kellene létrehoznunk, amely nem csak e két országra korlátozná a szakmai tapasztalatcserét és diákcserét. Nekem a tapasztalatom tehát azt mutatja, hogy ha két ország között működik ez a rendszer, úgy, ahogy a Leonardo is működik a 27-ek Európájában, az igen hasznos lenne a fiatalok számára és a 2020-as stratégia agendájának végrehajtása szempontjából is. Így lehetne gyakorlati ö, téren is megvalósítani azon politikai prioritást, amelyet a parlamentünk teljes támogatottságával elfogadtunk a múlt heti tárgyalások gyümölcseként és ezt már a 2011-es költségvetésben is meg lehetne ö, szerepeltetni. Kavajó asszony kér, szót tessék, öné a szó. Thank you very much, President. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Szidóniának gratulálni ehhez a nagyon fontos dokumentumhoz. Rendkívül hasznos hogy egyetlen dokumentumban kapunk információt olyan programokról, amelyek különböző ügynökségekhez és főigazgatósághoz tartoznak egyébként. Egyetlen egy kérdésem és egy észrevételem van. Az észrevételem, hogy egy terület van, amire külön hangsúlyt kellene fektetni, ez pedig az átmenet az oktatási rendszerből a piacra. Nem sok olyan program van. Az Európai Szociális Alap ezt kezeli valamilyen mértékben, de csak a hátrányosabb térségek esetében. Tehát európai program erre nincsen. Van egy kísérleti fázisunk az Erasmusban a fiatal vállalkozók programja, de úgy gondolom, hogy nagyobb mértékben kellene ezt a programot támogatni, úgyhogy ez állandó programmá váljon a jövőben. Azonban nem eh, látom, hogy ez említené a jelentés. A másik kérdés pedig az, hogy ezek eh, programoknak egy része az fiatalokat és felnőtteket, idősebb személyeket is célba vesz, mint például az Európai Szociális Alap nak is vannak tevékenységei, például a 35 év feletti munkanélküliek egyébeknek. Tehát a költségvetési for, ö, sorokon ezt fontos lenne külön elválasztani, mert egyébként az lesz a benyomás, hogy az ifjúság sokkal több pénzt kap, mint amennyit valójában kap. Ugyanez van a Marie Curie-vel, ott is vannak egyes ö, lehetőségek, amik már azoknak vannak akik fiatalok, és mások pedig az idősebbeknek. Tehát nagyon fontos lenne ezt ténylegesen szétválasztani, hogy egy-egy kategória, egy-egy csoportra mekkora összegek jutnak, nehogy valaki félreértse. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen, Salvador.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 eh, la relación que establece la rapporteur entre eh, estas políticas de juventud y eh, las eh, Pardon, Salvador, Salvador, excuse-moi, on me signale qu'il y a des problèmes de traduction. I'm sorry. Elnök szólt, hogy fordítási problémák lenni vannak. Még egyszer? Magyar is megy. Salvador érthetetlen bármilyen nyelven is legyen szó. Akkor próbáljuk meg még egyszer, Salvador. Nem tudom, hogy közvetlenül megy spanyolból megye, de mindenképpen fordítom. Spanyolul fogom fordítani, hogy érthető, le, érthető legyek. De csak szeret, azt mondtam, ami meglepett, az a kapcsolat, amit a ö, az az összekapcsolás a 2020-as politika és az ifjúságpolitika között, amit kialakított a jelentéstevőnk. Ha valaki nem ö, igazán ismeri a dolgot, azt gondolhatná, hogy az egyetlen zászlós hajó program az a Youth on the Move, az ifjúság mozgásban program. De látom, hogy a négy más kezdeményezést is zászlós hajó vagy inkább hármat, összesen négy van, tehát három másikat is megemlít a jelentés készítője. Említi a többi projekteket is, amik ugyancsak zászlóshajó programok, és azt mondja, hogy ezekkel is figyelembe kell venni az ifjúsági dimenziót. Én azt szeretném, hogyha beszélne erről a jelentéstevőnk, például a digitális agenda, vagy az Innovation Union, ezek milyen mértékben érintettek az ifjúsági programok által? Mert ez is, ennek is van költségvetési kihatása. Köszönöm. Köszönöm, Szable Elgetrébe. Thank you very much, sir. Um... Köszönöm szépen. Támogatom Szidóniát az érvelésében, egyetértek vele. Úgy érzem, hogy abszolút szükség van arra, hogy a Youth and Education-be többet fektessünk bele, illetve a kutatásba, mind nemzeti, mind európai szinten. A vitát az EU 2020-as stratégiáról elkezdtük, és értelmezésünk szerint a parlament többsége az életen át tartó tanulást, a Move of Youth-t és a kutatást az EU 2020-as stratégiájának egyik pilléreként szeretné látni. Én ezt a megközelítést erősíteni szeretném, illetve ehhez csatlakozom. Különösen azért, hogyha, mert hogyha megnézzük az európai személyek eh, mobilitását, akkor a kevésbé képzett embereknek eh, jelentős problémáik vannak a technológiai fejlődéssel és a piac mozgása miatt sokkal jobban összpontosítanunk kell az oktatás, a képzés elkezdve a kisgyermekektől, és látnunk kell azt, hogy az életen áttartó tanulás végig kísér bennünket, egy életen át, és Szidónia értelmezése szerint nem csak a fiatalokra összpontosul ez a program, hanem igenis vannak nehézségek az élet során, amikor újból kell kezdeni valamit, és ő ezt a típusú megközelítést szeretné alkalmazni. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos annak érdekében, hogy az új e, igényekre és kihívásokra jobban felhívjuk a figyelmet, az oktatásba való jelentősebb befektetésekre, hiszen ez az európai versenyképességet is erősíti. Vissza szeretnék térni a közös konferenciánkra, amelyet a nemzeti parlamenti képviselőkkel együtt szervezünk. Elnök úr, ön azzal érvelt, hogy nagyon szoros együttműködésre van szükségünk ezekben az esetekben azért, hogy egy mindenki számára gyümölcsöző helyzet alakulhasson ki az európai költségvetés és a nemzeti költségvetések között. Az EU 2020-as stratégia és a jövőbeni költségvetések szempontjából nagyon fontos a tanács felé és a nemzeti parlamenti képviselőkkel együtt egyértelműsíteni azt, hogy ennek az igénynek, közös igénynek kell lennie. A tagországoknak a nemzeti költségvetésük 3%-át az oktatásba, kutatásba kell befektetniük. Eddig ezt nem sikerült elérni, éppen ezért úgy érzem, hogy ugyan szeretnénk egy ilyen helyzetet teremteni, de egyelőre nem világos az, hogy sikeresebbek leszünk-e, mint annak idején a Lisszaboni stratégiával. Éppen ezért erre az összekapcsolódásra nagyon is összpontosítanunk kell, és részletesebben kell tárgyalnunk arról, hogy a nemzeti parlamenti képviselők és költségvetések, illetve az európai költségvetés érdekeit hogyan tudjuk egyeztetni. Köszönöm, Helga Görenfel. Uh, thank you, Chair. Uh, I completely agree with... Köszönöm, elnök úr, mindazokkal egyetértek, akik már eddig felszólaltak. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó anyagról van szó. Az egyik legjobb áttekintést, amit, eh, ami, amit eddig láttam ebben a témában. Azt gondolom, politikai nézeteinket is tükrözi. Az elmúlt alkalommal, amikor módosítókat nyújtottunk be, akkor kiderült az, hogy az ifjúsággal kapcsolatos ügyek nem csak a mobilitásról szólnak, hanem nagy mértékben szociális és kulturális kérdésekhez is kapcsolódnak. Ez pedig nagyon fontos, és az anyag, ez az anyag érvényesíti a legfőbb szempontokat. Van néhány megjegyzésem. Van egyetlen olyan terület, ahol nem rendelkezünk a szükséges információval. Ez pedig az Európai Szociális Alap és az Európai vidékfejlesztési kiigazítások. Nem tudjuk, hogy itt a Youth programot hogyan fogjuk tudni használni. Ezzel kapcsolatban több információra van szükségünk, és ezt lehet, hogy a bizottság el is tudja juttatni. Az utolsó bekezdésre vonatkozik a legfőbb megjegyzésem. A jelentéstevő azt mondja, hogy megfelelő költségvetési allokációval kell ellátni az ilyen jellegű programokat és eszközöket. És ami a 2011-es költségvetést illeti, a jelentéstevő konkrét javaslatokat tesz majd az adott költségvetési sorokra, amelyet meg kell erősíteni annak érdekében, hogy a cél érvényesülhessen. Nincsen hely azonban a megerősítésre. A legfőbb fejezetek, ez az 1A és a 3B, itt pedig problémánk van. A jelentéstevő elkezdett eh, elemzést készíteni, van az 5%-os ugalmasság, ezt vajon használhatjuk-e, és eh, szám költségvetési sor, számos költségvetési sor létezik még, amelyeket az elmúlt években ebben a pénzügyi perspektívában ugyanilyen programokra hasznosítottunk nem csak a use kapcsán, hanem más ügyekben is prioritásokat rögzítettünk, a Kulturális Szakbizottság, az Ipari Szakbizottság nem csak a kísérleti projekteket illetően, más projekteket illetően. Ezt hogyan tudjuk mind összehozni, ez érdekelne engem. Szidónia már elkezdte a gondolkodást, az elemzést, hogyan tudunk csökkenteni, hol tudunk csökkenteni, hol van lehetőség bővítése, hiszen más költségvetési sorokban a csökkentés nélkül nem érzem úgy, hogy ebben a fejezetben meg tudjuk erősíteni a korábbi prioritásokat. Köszönöm. Yeah. Köszönöm, Garán. Inge. Köszönöm szépen. Szidóniát már sokan dicsérték, és én ehhez csatlakoznék is. Amit azonban hiányolok, az a hatékonyság kérdése. Meglep az, hogy milyen sok program uh, foglalkozik az ifjúsággal, és nagyon érdekes lenne megtudni azt, hogy milyen administratív költségei vannak ezeknek a különböző programoknak. Az Európai Bizottságtól kérdezem azt, hogy a munkadokumentum alapján tudna áttekintést nyújtani a közvetlen és közvetett menedzsmentről, a különböző adminisztratív költségekről, hiszen ami a jövőbeni program struktúrát illeti, Fontos, hogy a csoportosításról eh, elgondolkodjunk. A mandátum elején én felvetettem ezt a kérdést az igazgatási költségekről, az administratív költségekről és a teljes költség alakulásáról. Úgy érzem, hogy az administratív költségek magas szinten mozognak, éppen ezért nagyon fontos lenne, hogyha pontosabb információkat kaphatnánk mindenről, és ezért kérem az Európai Bizottságot, hogy tájékoztasson bennünket erről. Köszönöm szépen. Oui, Inge. Igen, Inge. Valóban most rámutat egy olyan problémára, ami nem csak kifejezetten az ifjúsági programok ö, problémája. Az ilyen horizontális jellegű projekteknél a bizottság és a főigazgatóságok is különböző javaslatokat készítenek. Így aztán ellentmondás kockázata állhat fönn, és esetleg a kritikus tömeget és a különböző ö, kiadások szintjén ö, mit is gondol a főigazgatóság részéről a képviselő úr, egyébként pedig James szeretne? James, szóljon még hozzá, talán. Igen, szerettem volna észrevételt tenni az általános vonalhoz. Mindazok a do- dokumentumok, amiket a 2020-as Európával most Use on the Move, vagy egy új szaktudás, vagy egyebekkel foglalkozik, ez mind azzal kapcsolatos, hogy az új technológiákat hogyan használjuk fel az új szakismeretek megszerzésére. A Microsoft mondta azt, hogy 2025 körül a munkafoglalkozások 90 foglalkozásához szükség lesz a számítógép valamilyen használatára. Ma viszont az a probléma, hogy az európai emberek nagy többsége nem rendelkezik ilyen szakismerettel, tudással. Tehát ez a New Skills and Jobs, tehát új képzettségek, ez fontos, de ez a hogy ez a javaslat itt van, szerint itt az új technológiákon van szó, és azon, hogy mennyire vagyunk képesek ezeket alkalmazni. Tehát ez a pénzről, ha beszélünk, akkor úgy látom, hogy ez a vita, ez 2011-ről folyik, de nem feledhetjük el, hogy a tagállamok csökkentik a költségvetésüket milliárdokkal, Németország is, és mindegyik ország jelenti be, hogy hány milliárddal csökkent, míg meg közben elfogadunk dolgokat. Tehát nagyon nehéz lesz itten bármit is emelni. Azt hiszem, hogy ön maga, ön is említette, elnök úr, a legutóbbi költségvetési tárgyalásokor, és hát a költségvetési befagyasztások is problémát okozhatnak, tehát lehet, hogy a vége az lesz, hogy egyszerűen akkora lesz a nyomás a tagállamokon, hogy a kénytelenek leszünk majd dolgokat elhalasztani, akkor amikor majd 2012, 13, 14 vagy 15-ben már jobbak lesznek. Tehát most azt is figyelembe kellene venni, hogy milyen környezetben dolgozunk, és majd a jelentéstevőnek kell megnézni, hogy mik legyenek a prioritások, de fontos, hogy ezeket a növelésményeket meg is tudjuk igazán indokolni. Köszönöm szépen, James, való igaz. Egyrészt az általános problémát kell körbejárnunk, hiszen költségvetési választásokat, döntéseket kell hoznunk 2011-re, hiszen az elmúlt hetek fejleményei nem igazán kedvezőek. Azért bízom a tanács delegációjában, a trilógus alkalmában, reméljük, hogy majd valóban a gyakorlat síkján fogunk mozogni. Bárhogyan is legyen az biztos, hogy fontos a saját prioritásainkat ismernünk. Ha készek, ha, ha szükséges, hogy valahol ö, az ambícióinkból visszafogjunk, akkor azt meg kell tennünk, de az olyan ö, programokat meg kell tartanunk, amelyek prioritást élveznek. Ezt a kormányaink is így csinálják a tagállamainkban, és egy ilyen feladat mindig hasznos. Főigazgató úr, kíván-e hozzáfűzni valamit arról, hogy hogyan is érzi mindazt, ami elhangzott? Igen, köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Három gondolatot osztanék meg önökkel. Először is. Én is csatlakoznék azokhoz, akik a szakbizottság részéről már e, gratuláltak az előadóasszonynak a kiváló minőségű jelentéséhez. Azt gondolom, hogy ez a munka igen érdekes, hasznos, a jövőbe tekintő megfontolásokból is. Második gondolatom. Szeretném a szakbizottság tisztelt tagjainak figyelmét két dokumentumra felhívni, amelyet már kiosztott a bizottság. Az elsőt a monitoring gruppon osztottuk ki, az ifjúsági eszközök végrehajtásáról, május 4-i alkalommal, ez a dokumentum hosszasan megválaszol számos olyan kérdésre, amely felvetésre került ezen programokkal kapcsolatban. Az ifjúsági programokról ö, ö, szólva a munkához hozzáadott információkat tartalmaz ez a dokumentum. Egy másik dokumentumra is felhívnám a figyelmet június 7-i datálással, és ez a dokumentum olyan válaszokat tartalmaz, amelyeket előzőleg feltett, de még meg nem válaszolt kérdésekről ad meg az Európai Bizottság az ifjúsági programokkal kapcsolatos konkrét kérdésekről van szó, cselekvési tervekről, a szociális arapról is szólunk ebben a dokumentumban. Harmadik gondolatom pedig a következő. Greszlő asszony feltett egy kérdést az administratív igazgatási költségekről. Ez az ügylet bizony nem egy egyszerű ügylet, nem egy egyszerű feladat meghatározni pontosan az administratív költségeket. Miért? Egyszerűen azért, mert politikánként határozzuk meg ezen költségeket. Van egy éves eszközünk, egy éves menedzsmentünk, gazdálkodásunk, igazgatásunk, és világos az is, hogy valahol a pontosság foka nem feltétlenül olyan, amelyel, amelyel megválaszolnánk Greszla asszony elvála, elvárásainak. Szeretnénk a jövőben majd finomabbra hangolni mindezt. Köszönöm. Előadó asszony, öné a szó. I would like to thank Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik eh, hozzászóltak, mert eh, nagyon érdekes eh, adalékot nyújtottak számomra, de gondolom azokra, akik kedvesek, és azt mondják, hogy jó a dokumentum, az jó, de én magam nem vagyok teljes mértékben elégedett a dokumentummal, mert azok az adatok, amik ahhoz kellenének, hogy valóban jó dokumentum lehet készíthessek, egyszerűen nem állnak rendelkezésre. Úgyhogy akkor most, hogy önök már beszéltek, mert beszéltek a folyamatnak a gyenge pontjairól a kérdés az az, hogy ahhoz, hogy jó adatokat szerezzen az ember arról, hogy a, milyen profilúak a résztvevők, milyen korúak, milyen eredményeket értek el, tehát mennyiben miért javít, javult a képzettségük, vagy a munkavállalási lehetőségük, vagy mennyibe került ez egyfőre lepontva, ezek az adatok egyszerűen nem állnak rendelkezésre ne, én nem rendelkezem vele, a bizottság, az Európai Bizottság sem, a, az nemzeti ügynökségek sem rendelkeznek velük, úgyhogy ez egy hatalmas feladat, egy nagy kutatási program vagy feladat. Egyszerűen nincsenek meg azok az eszközeink, amelyek lehetővé tennék, hogy jó és megbízható információt adjunk arról, hogy milyen profilúak a résztvevők az egyes programokban. Kor, oktatási szintjük, iskolázottsági szintjük, csak bizonyos elemekkel rendelkezünk mindebből. Tehát ebből jött az az általános gondolatom, hogy rendkívül keveset tudunk arról, hogy mi az eredménye ennek a programnak. Elemeiket ismerjük, de nem az összképet. Tehát azt próbáltam jelentéstevőként elérni, és már beszéltem korábban egy márciusi ö, is, én eldöntöttem, hogy a hármas prioritást, ifjúság, oktatás, mobilitást veszem fő témának. A probléma az az, hogy nagyon nehéz különválasztani azt, hogy miért hasznos egy-egy program a fiataloknak. Ugyanakkor szerintem nem annyira fontos, hogy azt tudjuk, hogy most 26 évnél fiatalabb, vagy 26 évenél idősebb, vagy 30 alatt, vagy 35 fölött van-e. Egyetértek Helga Trüppellel, Szerintem az fontosabb, hogy a cél, a program olyan személyekre irányul, akik az oktatásból a munkakeresésre ö, térnek át, vagy átképzésben vesznek részt. Ez fontosabb, mint az, hogy milyen életkorúak. Az élet ö, helyzet a fontosabb, nem annyira az életkor. Hogy most 30 vagy 35 éves korban történik, ez teljesen mindegy. Ez a három elem az, ami az igazi prioritást kell, hogy élvezze. És például mutatok egy példát arra, hogy milyen nehézségem volt. Feltettem a kérdést az foglalkoztatási főigazgatóságnak az Európai Ifjúsági Alappal kapcsolatban, hogy kik a kedvezményezettek és milyen profilúak. Találtak-e munkát, miután a képzésben részt vettek? Vagy akik nem vettek részt a képzésben, azok kaptak-e inkább munka, munkát? Próbáltak beszerezni ezt az információt, de rendkívül nehéz. Természetesen e, itt el a program hatékonyságáról is szó van, rendkívül bonyolult dolog. Én megpróbáltam mindent elkövetni annak érdekében, hogy ezt a kis minikutatást megoldjuk, de ez nagyon nehéz, és ezt folyamatosan meg kell ismerni. A, mennyi a költség a kedvezményezett számára? Mibe kerül? egy-egy kedvezményezetre lebontva, hogy részt vegyen a ö, például az Európai Szociális Alapban, mennyibe kerül akkor, hogyha valaki a Youth in Action programon belül egy ifjúsági szervezeten keresztül tanul. Én természetesen én végeztem számításokat, de ez nem elegendő ahhoz, hogy az érvekkel alátámasztva megvédhető legyen hogy az ifjúsági akcióprogram az sokkal olcsóbb, mint az Európai Szociális Alapon keresztül megvalósuló program. Ez, tehát ezért én ezeket a programokat emeltem ki, a, látják a dokumentumban is, mert véleményem szerint ezek különböző mértékig mind a három elemmel foglalkoznak, az ifjúságoktatás és mobilitással. és ez a hetes keret kutatásnak az eleme is. De, mint tudják, Lewandowski biztos által követett irány ellen én tiltakoztam, mert a hetes kutatási programból szerintem nem megfelelő a kép, amit kapunk. A, és hogyha a kutatók mobilitását is ide vesszük így egybe, az nem lenne helyes. Másik probléma, Voltak, akik hozzászólásokban említették az, hogy több információ kellene arról, hogy az ifjúság kioktatási oktatási, mobilitási a prioritás hogyan kerül nagy programokból finanszírozásra, mint például az Európai Regionális Alap vagy a Szociális Alap. És most ezen dolgozom a bizottsággal együtt, de ahogy említettem, nem várható az, hogy igazán jó, megbízható tényadatokat kapjunk mert az adatok nem igazán pontosak, és a szabályozás még csak elő sem írja, hogy ezeket az adatokat gyűjtenek kellene. Esetleg talán a jövőre e, ezt is kellene kérni a Nemzeti Ügynökségtől, hogy jobb legyen a visszacsatolás a profillal kapcsolatban. Nekem nincs megoldásom erre. Egy másik kérdés, nagyon fontos, Á, bocsánat, még az Európa 2020-as stratégia, mielőtt befejeztem, Szóval kicsit túl későn kaptam már a visszajelzést a Kulturális Bizottságtól, az elnökasszonytól, amit egy kicsit megkönnyebbültem, mert ők is folytattak egy vitát, és úgy tűnik, hogy párhuzamosan dolgozunk, vannak folyamatban lévő programok, és vannak olyan programok, amik zászlós hajóként működnek. Ezek nem nincsenek egymással ellentmondásban. A kérdés csak az, hogy a zászlós hajónak kell-e még rá, további többletfinanszírozás. Erre viszont jelenleg nincs válasz, nem tudok rá mit mondani. A fő aggodalmam az volt, hogy a jelenleg folyamatban lévő programoknak ne okozzak kárt, amelyeknek már márkanevük van, amiket már ismernek a, kezdeményez, a kedvezményezetek, hogy ne új programokba vonjuk őket bele. A másik kérdés, hogy honnan szerezzünk pénzt a prioritások finanszírozására, legalábbis ketten ezt is felvetették. Meg kell mondjam, egyetértek száz százalékban elnökünkkel. Én ezt a tanácsra bíznám, hogy a piszkos munkát végezzék el ők, és húzzák meg ők a vonalakat. Én nem leszek az, aki javasolni fogja, hogy itt vagy ott kellene csökkentenünk. Nem azért, mert úgy gondolnám, hogy ez nem lehetséges, lehetséges szerintem, de szerintem majd a tanács nem tudom, hogy értünk vagy ellenünk, de így is úgy is meg fogja tenni, és úgy is megkapjuk hamarosan ezeket az adatokat. Számomra ebben a folyamatban, szeptemberben, októberben, szerintem ez senkinek sem lesz egyébként meglepetés, én azokat az irányokat erősíteném meg, amiket eddig is fontosnak találtam, például az Erasmus programmal kapcsolatosakat, a Youth in Action-t, csak hogy e, útmutatást adjak. Továbbá a szakbizottságok véleményét, visszacsatolását is várom, hogy ők hogyan látják. Még egy fontos kérdés került említésre a kísérleti programokkal kapcsolatban. Egy kis táblázatot ugye beletettem az egyes mellékletbe, ahol megnézhetik a kísérleti programok előkészítését és itt Kárváló asszony kérdéséhez térek vissza. A foglalkoztatási főigazgatóság a háznak a foglalkoztatási bizottságával együtt ugyancsak dolgozik egy, ezen. Azt hiszem, hogy ez nem titok egyébként, csak azoknak mondom, akik nagyon érdeklődnek és aggódnak ezen kérdések mellett. Tehát az oktatásból az első munkába való átmenettel kapcsolatban van egy előkészítő munka, ami a Jures hálózathoz fog kapcsolódni, ez a nemzeti munkaközvetítőkhez kapcsolódik, és ez egy Erasmushoz hasonló program lesz, de nem az egyetemistáknak, hanem olyanoknak, akik az első munkahelyüket keresik tehát egy másik Európai Uniós országba mehetnek el, és az első munkát ott vállalhatják majd. Tehát ez az Erasmusnak egy ilyen mutánsa lesz, hogy ez is egy előkészítő olyanoknak, akik a munkaerőpiacra lépnek. Ez majd meglátjuk, hogy egyáltalán meg fogja látni ez a napvilágot, de vannak, akik ezen dolgoznak már. Köszönöm. Merci, Sidonia. Köszönöm, Sidonia. Tudomásul vettük a megjegyzéseit és javaslatait. Hozzáfűzném, hogy az ifjúságot segítő programban, a munkahelyteremtő programban jogi eszközökkel is rendelkezünk, ez pedig az Európai Uniós joganyag ez is támogatja a mobilitást. Azért e- ezzel kapcsolatban emlékeztetnék arra, hogy 2005-ben elfogadtunk egy irányelvet. A, a diplomák vagy a szakmai gyakorlat, tapasztalat kölcsönös elismeréséről 2007-ben lépett életbe ez, a, ez az irányelv és öt tagállam Görögország, Luxem, Luxem, Luxemburg, Belgium, Ausztria és Franciaország, ezen öt tagállam még mindig nem ültette át ezt az irányelvet szégyenletes módon az nemzeti joganyakába. Ez pénzbe sem kerülne. Ugyanígy. Az az úgynevezett Europass típusú ugyanezen célközönséget megcélzó útlevél, amelyel a szakképzett fiatalok, egyéni munkavállalók, akik határokon átnyúló munkát végeznek, és akiknek szükségük van arra, hogy a diplomájukat vagy szakmai tapasztalatukat elismertethessék másik tagállamokban, hát itt a helyzet eltérő. Egy fél tucatnyi országban bevezették az Európaszt, a többiek pedig nem. Ezen példák is bemutatják, hogy ha valóban barát politikát akarunk végezni, akkor annak mindenképpen költségvetési programokon keresztül is meg kell valósulniuk. De ne felejtsük el azt, hogy bizony az asztalon hevernek már meghozott elfogadott döntések, de ezen döntések konkrét végrehajtására nem figyeltünk elegendő módon. Ezzel azt javaslom, zárjuk is le a napirendünk négyes pontját, és aztán azt terveztük, hogy a kilences és tízes pontokra térünk át, mielőtt még a 2010-es költségvetésről ö, tárgyalnánk. A kilences napirendi pontunk a globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítését célzó európai alapfinanszírozásáról és működéséről szól eh, Miguel Portas kollégánk tollából, és a foglalkoztatásügyi ö, ö, Morán Sártyé előadó asszonyt is meghívtuk körünkbe, de előbb talán az előadónknak, Portás úrnak adnám meg a szót. Muito obrigado, eh, Sr. Presidente. Eh, quando se decidiu fazer eh, este relatório... Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor megkaptam ezt a tájékoztatót a globalizációs alaphoz való igazodásban, Nem volt semmiféle előzetes elképzelésem, vagy előítéletem. A gondolat az az volt, hogy meg végig kell gondolni. Nem volt semmi ötletem, hogy meg kell-e változtatni, kell-e módosítani, vagy meg kell-e szüntetni, vagy mi legyen vele. Tehát tényleg a nulláról indultam ezekkel az elképzelésekkel, és úgy kezdtem el foglalkozni mindezzel. Az a gondolat, ami, a, ami meghúzódik az alap mögött, az mindenképpen egy jó ötlet, hogyha megvizsgáljuk a két és fél évet, amióta működik az alap, 2007-2009 között, nem mondhatjuk azt, hogy kitűnően működött volna. Mondtak rá sok mindent, tagállamok közül csak nyolc volt, amelyik felhasználta, nem sokakat érintett, de összességében a 11 kiinduló pályázattól, ami, amit, hát, ami kiválasztásra került, elég ö, magas összegek összeget használtak fel, kb. 40%-át annak, mint ami eredetileg. Tehát maga az ötlet az lehet, hogy jó volt, de végül is az alap nem végezte el, az, vagy nem azt a feladatot teljesítette, amiért létrehoztak. 2009 májusától egy új szabályozás került kialakításra az alapra vonatkozóan. Az új szabályozás értel, az, az pedig azóta van érvényben. Tehát egy éve alkalmazzuk az új szabályzatot, és azt mondhatjuk, hogy az alap sokat javult a munkája és az eredménye tekintetében is. Ezzel nem lehet befejezni ezt. Ez mindenképpen egy jó ötlet, egy jó eszköz ami segít abban, hogy az emberek visszakerülhessenek a munkaerőpiacra, különösen olyan dolgozók, akiknek szükségük van az ilyen típusú segítségre juttatásra, mert és nincsen más lehetőségük. Hogyha megnézzük, ez egy személyre szabott eszköz, ami segít Hogyha bezárnak egy üzemet, egy gyárat, és nem feltétlenül adnak mindenkinek segítséget. Általában az szokott lenni, hogyha valakit elbocsájtanak, az alap megkérdezi, hogy milyen típusú képzést szeretne az illető ahhoz, hogy visszatérjen a munkaerőpiacra és ez a leghasznosabb és figyelemre méltóbb aspektusa az alapnak, tehát az, hogy személyes, személyes igényeket vesz figyelembe. És szerintem ez sokkal érdekesebb, mint az Európai Szociális Alap, mert ez, ez egy nagyon fontos elem. Az Európai Szociális Alap különféle horizontális programokkal rendelkezik tagállami szinten aminek az a célja, hogy javuljon a képzés, vagy a munkanélküliek számára, vagy azok számára, akiknek még van ugye a munkájuk, de mindenképpen a globalizációs alap ott megkérdezi a dolgozót, hogy ő hogy szeretne javítani a saját helyzetén, hogy például ne legyen munkanélkülő. munkanélküli. Tehát szerintem ezt az alapot mindenképpen meg kellene tartani, és mellette kellene állást foglalni, mert ez nem akarja, nem valami be akarja illeszteni a dolgozókat, hanem a dolgozók igényeihez kíván alkalmazkodni. E tekintetben ez egy laboratóriumi munka, és mindenképpen az alap érdekében kellene szólnunk azért, hogy ez maradjon meg autonóm. fontos az is, hogy, illetve reméljük, hogy jó értelemben ez az alap majd elfertőzi az európai szociális alapot is, és nem fordítva lesz, ami kevésbé lenne már jó. Tehát ez az én véleményem ezzel kapcsolatban, mint jelentéskészítő. Tehát szerintem mindenképpen meg kell tartani az alapot. Az egy kérdés, hogy így kell-e megtartani, vagy kell-e rajta javítani. Már, mint említettem, sokat javult az új szabályozással. Egy év alatt körülbelül 200 millió eurót használtak fel, míg az előző két, év, két és fél évben csak 80 millió, tehát ez majdnem 50%-os emelkedés, és azon száma, akik ö, részesültek benne, az is, ö, és az időtartamokat figyelembe veszük, akkor ez még figyelemre méltóbb 42 ö, jelölt volt, 42 pályázat volt, ez azt jelenti, hogy egyetemben szükség van a különböző tagállamokra, tagállamokban erre az alapra. Tehát ez az alap, ez fontos. Tehát itten a gazdasági válság 2009-2010-ben ö, belejátszott ebbe, és ebbe belejátszott az is, hogy a szabályzatot módosítottuk, tehát ez a kettő együtt. A, tehát az alap kezd jobban működni, de még mindig vannak ö, szűk keresztmetszetek és nem kívánatos elemei, elemek. Az egyik mellékhatás nyilvánvalóan az, hogy az az öt fő, aki ö, 16 ö, pályázattal kellett, hogy foglalkozzon két és fél év alatt, 42-vel kellett, hogy foglalkozzon egy év alatt e, mert egyetlen egy többlet munkaerőt sem kaptak az alapkezeléséhez. Ennek a kellemetlen vagy nem kívánatos hatása, hogy az alap megkérdőjelezés, többen megkérdőjelezték a gazdagabb államok kormányai, de az alap végül is azoknak, azokat segíti elsősorban, akik a gazdagabb tagállamokban lettek munkanélküliek, vagy a gazdagabb vidékeken. Tehát itt mindenképpen ki kellene dolgoznunk azt, hogy hogyan lehet az alapműködésén javítani. És végezetül egy három elemes stratégiát, egy rövid, hosszú távot. Tehát az elkövetkezendő hónapokban egyszerűsítsünk minden eljárást, amit csak lehet, oly módon, hogy az alap operatívabbá váljon. Tehát ha valakit tömeges elbocsátás révén elbocsátottak, csökkentsük le a, az időt a kollektív elbocsátás és a perc között, amíg a tagállam amely, megkapja azt a pénzt, miután beterjesztette a, az igényét. Ez 12-17 hónap volt eddig, és szerintem ez csökkenthető. Körülbelül 6 hónapra lecsökkenthető lenne. A második dolog, javaslom, hogy Elméletileg 2011-ig működik az alap. Én azt javaslom, hogy 2013-ig a jelenlegi költségvetési előirányzat végéig. És javítsunk az értékelésen, a szabályozáson, és ezzel tegyük minél hatékonyabbá az alapot az elkövetkezendő néhány évre. Harmadsorban pedig azt javaslom, hogy 2013 után az alap legyen egy költségvetési sor saját önfinanszírozással. Azt nem tudom, hogy ez az lenne jó, hogyha ez autonóm maradna, mert nem lenne jó, hogyha az Európai Szociális Alap megfertőzné, vagy a egyes tagállamok nemzeti politikája elfertőzni ezt az alapot, de ezt a vitát nem most kell lefolytatnunk, ezt majd később. Az eredményektől is függ ez, és majd akkor meglátjuk. A kérdés az az, hogy mit csinálunk majd ezután, de ez a majd akkor a következő pénzügyi elirányzatokról beszélünk, majd akkor megvitathatjuk. Ez a 300 millió euró, ez nem fog örökké tartani, de mégiscsak meg szeretnénk mutatni, hogy olyanok vagyunk, akik szeretnénk segíteni Európának, és azért kifizetünk például a dohányzás, dohánytermesztésre, hát akkor ide is fizethetünk. És mi legyen a válság időszakban? A válság az egy olyan kontextus, amikor továbbra is az emberek el fogják veszíteni a munkahelyeiket, még akkor is, hogyha több munkahelyet akarunk teremteni majd, a, és ezt majd meg is tesszük a válság végén, de itt az is van, hogy szakadék, tehát az emberek egy ideig nem dolgoznak. Tehát segíteni kell azokat, akik munkanélküliek, és meg is kellene mutatnunk, hogy az európaiak próbálnak dolgozni, illetve tehát szociális szempontból ez egy jelzés, és ez jelzés a szakszervezet, az uniónak is. De javítanunk kell a képzést és a visszailleszkedési lehetőségeket is minden egyes tagállamban is. Minden egyes tagállam is ö, javíthatna a tevékenységén. Ez az alap, ez pedig egy hozzájárulás, laboratórium, és ezeket a javító politikákat ki ö, tudjuk így próbálni. Köszönöm. Eh bien, merci, monsieur le rapporteur. Euh... Szépen, előadó úr. Nagy szerencsénk van, mivel a foglalkoztatási szakbizottságból Elizabeth Mohan Chartier, a vélemény előadója is itt van. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra és erre az eszmecserére, ide, ebbe, a Költségvetési Szakbizottságba a globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítését célzó európai alapról. Miguel Portes kollégámmal ö, hosszas munkát végeztünk, és ezzel az aktával én már az a végrehajtása 2007-es bevezetése óta foglalkozom, és a fejleményeket is nyomon követem a legelején még a vállalkozásoknak ö, ö, hozták létre az alapot, a 2009-es módosítás óta pedig már a munkavállalók kat megcélzó kezdeményezésről van szó, ahogy Portász úr is utalt erre. Ez az alap nagy ö, különlegessége, és ezt szeretném külön kihangsúlyozni, ezen alappal kapcsolatban két elemre utalnék. Egyrészt a munkavállaló férfiaknak és nőknek szolgáló alapról van szó, akiket mélyen sújt egy adott régióban, egy foglalkoztatási medencében a válság, a begyűrűző válság, például több európai országban is. Ez az egyik nagy eredeti aspektusa az alapnak. A másik különleges jellemzője pedig az, hogy nagyon rugalmas már annó is nagyon szerettük volna a kezdetektől, hogy ez a rugalmasság meglegyen, a mostani módosításnál pedig még inkább ezt szeretnénk kidomborítani. Miért? Mert ma a foglalkoztatási és szociális ügyek szakbizottságában szerencsésen eljutottunk Írországba, és a terepen, Imrikben megvizsgálhattuk azt, hogy a 2800 Dell által elbocsátott munkavállalónak mi is lett a sorsa. Ellátogattunk Németországba, Ausztriába is. Megvizsgáltuk, hogy hogyan képesek ezen alapot a ö, különböző transfer vállalatoknál alkalmazni azért, hogy valóban finomra hangoljuk az alap jelenlegi felhasználását. Láttuk nagyon jól a terepszemléink során is, hogy, és ezt a jelentésben is látjuk, és én magam a a Szociális és Munkaügyi Szakbizottságban, mint vélemény előadója előadtam és leírtam. Az osztrák és német transfercégeknél is láttuk, hogy lehet még javítani módosításokkal annak érdekében, hogy gyorsabb, hasznosabb, rugalmasabb felhasználású lehessen az alap. A módosító indítványaim a véleménytervezetemben ö, aláírásra kerültek, a delegáció tagjai által is, akik öt különböző képviselő csoportot képviselnek. Ez azt mutatja, hogy óriási konszenzus alakult ki mindarról, hogy hogyan is látjuk, hogyan is gondoljuk mi az alap felhasználását és a Portas jelentést ahogyan az előadó úr is elmondta, hogy egyre nagyobb számban érkeznek be kérelmek a felhasználásra, másrészt pedig egyre nagyobb tömegű pénzügyi támogatásra vonatkoznak a, az igények, kérelmek, másrészt pedig egyre több munkavállalót érintenek ezen alapok. Kik is ezek a munkavállalók? Leggyakrabban olyan munkavállalók, akik nagyon korán kezdtek el dolgozni az adott vállalatnál, amely elbocsátja őket, egész szakmai karrierjüket egy adott vállalatnál töltötték el, 20-25 éven keresztül nem kaptak ezen idő alatt ö, ö, szakmai továbbképzést, nem tudtak így alkalmazkodni a saját vállalatuknál, a, a vállalatuk átalakulásához. Ez az igazi lecke, ez az igazi tanulság, amit le kell vonnunk. A munkavállalók számára lehetővé kell tennünk, hogy a munkaerőpiacra a lehető leggyorsabban visszajussanak, és ezt hogyan? Az egyénre szabott, személyre szabott képzésen keresztül. Mi a terepen azt láttuk, hogy amikor az alapot nem megfelelően alkalmazzák, amikor igazából ö, bukik, az alapfelhasználása az mi, al- mi, mi, mi miatt van, mert a személyre szabott jelleg nem valósul meg. Igenis egyéni módon kell kezelnünk a kérelmeket és a felhasználást is. Sújtják erőteljesen sújtják, letaglózzák a munkavállalókat. Ezen ö, elbocsátások és gyorsan, rugalmasan kell tudnunk választ adni az egyéni sorsokra. Azt is láttuk, hogy a leggyorsabban konzultálni kell a szociális partnerekkel. Ezen túlmenően a kapcsolattartást folyamatosan kell nyomon követni az eljárás egészes során az alap felhasználásakor. A harmadik aspektus, amelyel kapcsolatban szeretnék mindenképpen kiemelten is szólni, hasznos az alap. De folyamatosan nem rohanhatunk, és nem ö, ostorozhatjuk azokat a vállalkozásokat, amelyek nem képzik folyamatosan a munkavállalóikat, és nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy alkalmazkodjanak a munkavállalóik folyamatosan a változó világ kihívásaihoz. Valahol változások katalizátoraként, motoraként kell alkalmaznunk az alapot, nem csak reaktívnak, egyénre szabottnak kell lenni az alapnak, hanem előremutatónak, előre kitekintőnek kell lennie, hogy megakadályozzuk a további elbocsátásokat. A munkacsoportunkban, ahol közösen dolgozunk, igen jelentős mennyiségű felkéréseket kaptunk, valóban egyszerűsítenünk kell az eljárást annak érdekében, hogy felgyorsíthassuk a támogatás folyósítását, az elbocsátás kimondásától, a, segít, a, a támogatás folyósításáig rövidítenünk kell, szűkítenünk kell azt az időkeretet, ami alatt a munkavállalók csak várnak a támogatásra természetesen az alap élettartamát ki kell tolnunk, én is amellett kardoskodom, hogy hosszabb ideig éljen az alap, mert felgyorsul, és növekszik is a száma a kérelmeknek. Ez is azt mutatja, hogy a globalizáció túlmenően a válság is begyűrűződött, és igenis az alapnak mindenképpen helye van, és az hasznos. Ehhez még zárószóként hozzá szeretném tenni, hogy láthatóbbá kell tennünk az alapot. Láthatóbbá kell tennünk a politikáinkban, Európában ezt az alapot, és a költségvetésben, az európai politikák eszközei között ennek a láthatóságnak a költségvetésen keresztül kell erőteljes üzeneten keresztül megvalósulnia, olyan politikáknak hála, amelyek a szakmai bevonással, integrációval a leginkább ö, ö, érzékeny, a leginkább sérülékeny, a legkevésbé képzett munkavállalókat célozzák meg, akik kor korán elhagyták az iskolát, akiknek nincs szakmai végzettségük, akik nem tudták a szakmai tapasztalataikat elismertetni. Számunkra ez az alap. Igen, fontos, hasznos a jelenlegi időszakban, és igazi, javító jellegű a jövő szempontjából is. Ennek hála a személyek képzését hatékonyabbá tehetjük. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, kedves kolléganőm. Köszönöm szépen a két előadónak az előadásokat, és nagyon nagy örömmel tölt el, hogy a foglalkoztatásügyi, valamint a mi bizottságunk együttműködése ilyen kiváló volt, hiszen közös az érdekünk. Közös volt a munka is, a felhasználók és a gazdálkodói is ezen alapoknak. Mi vagyunk és a kölcsönösen kartkarba öltve végzett munka igen hasznos. Három évre nyúlik vissza ezen alap, és nem túl korai most egy olyan ö, mérleget vonnunk, amelyen keresztül finomítani lehet az alkalmazásán, felhasználásán az alapnak. A kérdéseket hallottuk először is. Folytatjuk, tartjuk, megtartjuk az alapot? Igen. Látjuk, hogy igennel válaszolnak a jelentéstevők. Tudjuk azt is, hogy ahogy ők elmondták, hogy az alapot inkább azért hozták létre, hogy a vállalkozásokat segítsék, azon vállalkozásokat, amelyek a globalizációs versenyből nehezen tudnak kilábolni, és most már a célközönség inkább a válság sújtotta munkavállalókra változott. Második kérdés. Azon kritérium, amelyek bevezetésre kerültek valóban jó kritériumok-e a jogosultság szintjén. Sürgős kérdéseket kell kezelni, vajon elég rugalmasak-e vagy sem ezen kritériumok. Harmadik nagy kérdés az eljárás időtartama. Portás úr is elmondta, hogy igen, hosszú ez az idő. 6 hónap a döntéshozatalra, 12 hónap telik el az elbocsátás, tömeges elbocsátás és a támogatás folyósítása között. Ez túl hosszú időszak. Az eljárásban tudomásul kell vennünk azt is, hogy valahol a parlament belső eljárásából is fakad ez. Miért? Mert igen, nehézkes eljárásról van szó ahol mozgósítani lehet az alapot, de csak akkor, hogyha formális jogi döntés születik az európai intézmények szintjén egy a, például bútköltségvetés szintjén, vagy egy átcsoportosítás szintjén. Világosan én úgy érzem személy szerint, hogy ez a helyzet igazából ilyen administratív gazdálkodási nehézséggel nem folytatható. Nekünk minden egyes dossziét a legelején kell megvizsgálni, meg kell vizsgálnunk, hogyan működik az adott akta. Amíg csak néhány aktát kaptunk meg negyed évenként, addig nem volt baj, de most hetente több dossziét kapunk, így a gazdálkodásunkat, menedzsmentünket is meg kell változtatni. A másik kérdés a finanszírozás. Ugye hallottunk egy kérdést, és kreatívnak kell lennünk ezzel kapcsolatban. Ugye felírunk egy számadatot, az, az rendben, de mi, van, mi áll a ö, költségvetési kreativitásunk számadatai mögött, mint valóság? Nagyra becsülöm én ezt, de hát a ö, valóság talaján kell mozognunk, nem szabad a felhők között járnunk, kicsit konkrétabban kell eljárnunk, de ne felejtsük el a jövőre vonatkozó kérdést sem. A jelentéstevő kérdése is realistának tűnik számomra érdemben valahol hangoljuk finomra az eljárásainkat 2013-ig, és majd 2013-tól a következő pénzügyi tervek, terv idején majd alapvetőbb kérdéseket tegyünk föl. Azért eléggé meglep engem az a gondolat, mely szerint Európában az európai szociális alap keretei között milliárdnyi eurókat költünk el, és ezen szociális alap mégsem segít a munkavállalókon. Ha a szociális alapot nem erre használjuk, akkor mire? Eredetileg az Európai Szociális Alapnak egyik hivatása pontosan a munkavállalók megsegítése volt, az elbocsátott munkavállalók megsegítése. Emlékszem én arra is, hogy az strukturális alapok régi idejében bizony az egyes célkitűzés a fejlesztésében elmaradott régiók, aztán a 2 és az 5B is lefedésre került, amelynek célja pontosan az volt, hogy az ipari szerkezet átalakítás által sújtott régiókat segítje az alap. Így volt ez, de ma már még sincs így. A strukturális alapok ma már nem finanszírozzák ezt. Ez egy olyan probléma, amit így hirtelenjében nem tudunk portás úr jelentésében feltenni, de ne felejtkezzünk erre erről a kérdésről. A jövőre vonatkozó, kohéziós alapok jövőjére vonatkozó eszmefuttatásunkban egy fantasztikusan összetett mechanizmussal rendelkezünk, minden hét évben újra és újra útjára bocsátjuk ezt a mechanizmust, és 40 milliárd eurós költségvetéssel látjuk el évente. Aztán hirtelen, amikor egy nagy probléma beesik, beüt, ugye most itt legyen a világválságról szó, vagy éppen egy globalizációs problémáról, egyszer csak az úgy látjuk, hogy semmiféle fegyvertárral nem rendelkezünk arra, hogy megoldjuk a kérdést, és akkor valahol a szociális alapból próbálunk kicsikarni összegeket és átcsoportosítani. Ezt a kérdést mindenképpen körül kell járnunk, legalábbis az agytekervényeink egyik kis csücskében. Lehet, hogy nem most fogjuk Portás úr jelentésében, sőt biztos ezt a kérdést meg, ö, ö, megoldani, de a következő szociálpolitikai és kohéziós politikai pénzügyi terveink szintjén mindenképpen át kell gondolnunk. Többen is kértek szót, például Aglunt úr, tessék! Chairman, since it's Monday. Köszönöm szépen, elnök úr! Hétfőn az ember még egy kicsit fáradt, éppen ezért inkább az anyanyelvemen beszélek. Először is el szeretném mondani azt, hogy nagyon örülök, hogy saját jelentéstevőnk van. Én ezt rendkívül jónak tartom. Az elnyék jelentéstevőnk, én vagyok az árnyék jelentéstevője a témának az Econban, és van néhány kritikai megjegyzésem. Az Econban heves vita folyt erről a témáról. Amennyiben van egy alap, amelynek az a célja, hogy a vállalkozásokat támogassa, azokat, akiket a globalizáció súlyosan érintett, akkor ez az eredeti elképzelésnek felel meg. Ma pedig úgy tűnik, hogy máshogy néz ki a dolog. A mai cél egészen más, mint az eredetileg rögzített cél. A liberálisok nagyon sok kritikát fogalmaztak meg, a többi frakció pedig hasonlóképpen tett így. Éppen ezért általánosan kell értékelni ezt az alapot, hogy a jövőben mi hogyan tekintünk erre. Azt gondolom, hogy nem a körszektor feladata, hogy beavatkozzon ebbe a témába. Éppen ezért nem lelkesít alapvetően különösebben ez az elképzelés. De ha már az ember egy alapot hoz létre, akkor fontos, hogy ez jól működő legyen. Úgy érzem, hogy az eddigi eredmények egy kicsit esetlegesek voltak. Azt is mondhatjuk, hogy az, ahogy a kifizetések megvalósultak, nem voltak jól átgondoltak, Attól függött mindez, hogy ki volt aktívabb, ki pályázott jobban, és én ezt nem tartom igazán jónak. Azt gondolom, hogy látnunk kell, hogy a jövőben hogyan kell, hogy kinézzen ez az alap. Szigorú határértékek léteznek, és a kifizetések korlátozottak. Csak akkor van erre lehetőség, hogyha jelentős elbocsátásokra van szükség, sokan veszítik el a munkahelyüket. De itt egyéni tragédiákról is szó van, amikor valakit elbocsátanak. Nem pusztán arról, hogy számszerűen hányan kerülnek elbocsátásra. Azt is látnunk kell, hogy ez az egyéneket milyen mértékben érinti. Éppen ezért azt gondolom, hogy az ekonban hamarosan szavazunk, és az ECON konstruktív állásfoglalást fog kialakítani. Személyesen azt gondolom, hogy ez az alap továbbfejlesztésre szorul. Tehát vagy tovább kell fejleszteni, vagy meg kell szüntetni. A polgároknak el kell tudnunk magyarázni azt, hogy miért van egy ilyen alap. Ha egy ilyen alapnak léteznie kell, akkor ennek megfelelően kell Európa szerte működnie. Én a konstruktív vitát támogatom, a kritikai megjegyzéseket, de még nagyon sok tennivalónk van. Salvador Köszönöm, kedves kollégám, Salvador Gerigo. Gracias, presidente. Precisamente... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnénk azt, hogy ez az alap tovább működjön, éppen ezért ezt meg kell reformálnunk. És ezért két készített Portas úr saját kezdeményezésű jelentést, ezt minden frakció üdvözli. Elhangzott néhány hasznos gondolat a jövőbeni vita számára. Portás úr meghallgatta a frakciót, ezért, frakciókat, ezért köszönetet szeretnénk mondani neki. Tehát ő meghallgatta az első reakciókat, és ezek alapján készítette jelentését. Minden bizonyal sikerül majd konszenzust kialakítani. Köszönöm neki azt az innovatív megközelítést, ahogyan a jelentését elkészítette. A globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítését célzó európai alap nagyon sajátságos. A jelenlegi helyzetet sem a tanács nem láthatta előre, amikor elkezdte a munkát, és a parlament sem. Mi mindig úgy éreztük, hogy ez pusztán rövid ideig tartó egyes ágazatokat érintő dolog lesz, és a szociális alap kiegészítésére van csak szükség de a valóság más tett szükségessé. A globalizációs problémáktól eltértünk, eltávolodtunk a gazdasági válság miatt. És itt az első kételyek már felismerülnek bennem. Hogyan lehetséges ez? Az általános gazdasági válság a 27 tagországban jelentős munkanélküliséget eredményezett, akkor miért nem kaptunk mind a 27 tagországból kérelmet, miért csak néhányból? Úgy tűnik, hogy a leggazdagabb vállalkozásokra összpontosítottunk a tagországokban. Nem tudom, hogy ez valós képet tükröz-e, illetve jó értékelése, de én így érzem. Néhány tagországban jelentős a munkanélküliség, de ők mégsem vesznek részt, eh, nem, illetve nem kapnak támogatást, ebből az alapból is nem vesznek részt benne. Portás úr eh, azt mondja, hogy ez egy egyéni jellegzetességet tükröz, ez az alap mégis tükrözi egy strukturális alap sajátságait. Az én frakcióm számára ez egy olyan pont, ahol mi nem értünk egyet. A globalizációs alapból nem szeretnénk struktúrális alapot csinálni, de amikor arról beszélünk, hogy ennek az alapnak a jövőben hogyan kell kinéznie, akkor mindez a jövőbeni pénzügyi kerethez kell, hogy igazodjon, illetve ezen belül valósul majd meg. Minden esetre döntést kell hozni arról, hogy a szociálpolitika szubszidiaritás eh, elvét hogyan kezeljük. Hogyha szeretnénk egy tényleges európai szociálpolitikát kidolgozni, akkor ezzel az elvvel szembe kerülünk. És éppen ezért a globalizációs alapot nem szabad a globalizációs alap részévé tenni, hanem a szociális alap részévé. Az európai szociális alap megbukott, hogyha megnézzük a jelenlegi gazdasági válságot, és az elemzésben erre ki kell térni, amikor arról gondolkodunk, hogy a jövőbeni alap hogyan nézzen ki, illetve milyen közösségi keretet tervezünk. A szubszidiaritás elve, illetve az alap sajátsága, ez szükségesé teszi, különösen, ha megnézzük a felhasználási kört. Mindez jelentős problémákat is jelent. Hiszen azt is látnunk kell, hogy mi a viszony az alap, illetve a jövőbeni struktúrális alapok között. De ezt majd a jövőbeni pénzügyi kereten belül is el kell tudni képzelni. Matéra kollégám foglalkozik ezzel a témával. Köszönöm. Köszönöm, Salvador. Kánvályó asszony. E, Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Ez a jelentés felhívja a figyelmeket e, azokra a problémákra, amelyek kapcsolódnak az alaphoz. A globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítését célzó európai alaphoz megemlíti eh, a hiányosságokat, eh, illetve azokat a pontokat, ahol még kiegészítésre van szükség. Elnök úr, ön már utalt a következő problémára, és eh, Gariga úr is, koordinátorunk. Fontos, hogy az alap saját költségvetéssel rendelkezzen, illetve állandó alap legyen. Miguel Portás képviselő azt mondja, hogy Egyenlőre nem egyértelmű az, hogy a pénz honnét érkezik. Én ezzel egyetértek, de ami az alapjövőjét illeti, természetesen az európai szociális alapjövőjéhez is kapcsolódik mindez, hiszen ezzel az alappal közös pontjai vannak, de el is tér tőle. Tehát az európai szociális alapon belül nem pusztán egyéni tréningről van szó, nem ez az alap a kohéziós politikának is tartozéka, és nehéz helyzetben lévő területekre összpontosít, de ugyanakkor gazdagabb térségeket sem zár ki. Az alap nem válik strukturális alappá, a gazdagabb térségek számára, hiszen már vannak olyan alapok, amelyek pont ezeket a térségeket célozzák meg, tehát mi ezt nem szeretnénk. Nem szeretnénk azt, hogyha a kohéziós politika alá nem tartozó területek számára lenne ez az alap, egyfajta szociális alap. A második megjegyzésem. Azok az elképzelések, amelyeket a jelentéstevő megfogalmazott, például a pályázási idő lerövidítése, én ezzel nagyon egyetértek. Azt gondolom, hogy több részlettel, illetve elképzeléssel kell rendelkeznünk arról, hogy milyenek a finanszírozásbeli különbségek. A jelentéstevő felhívja a figyelmet arra, hogy egy foglalkoztatottra lebontva 500 és 22 ezer euró között mozoghat a finanszírozás, ez pedig óriási különbség. A második pont, amit meg szeretnék említeni, és fontos, hogy ezzel kapcsolatban további részleteket tudhassunk meg. Az alacsonyabb részvételi arány bizonyos tagországok részéről úgy tűnik, hogy azok az országok, akiknek leginkább szüksége lenne az alapra, nem használják ezt megfelelő mértékben, és azok, amelyek ezek felhasználják, azok az országok, ott kevesebb a munkanélküliség, mint eh, Európa, kisebb a munkanélküliség, mint Európa más részein. Tehát többet kell megtudnunk az Európai Szociális Alap és eh, ezen alap közti különbségekről. Ami pedig az egyénre szabott tréninget illeti, illetve hogy a jelentéstevő ezt megfogalmazza, laboratóriumként is lehetne használni ezt az alapot. De úgy érzem, hogy az egyénre szabott dolgok nagyon nehézkesek, illetve ezeket nehéz megvalósítani a gyakorlatban. Speciális eredményekre van szükségünk, illetve több részletre arról, hogy ennek milyen hatása van az egyéni tréningre. A jelentéstevő erre nem tér ki. A bizottság hogy értékeli az új típusú tréninget, az egyénre szabott tréninget, hogyha ezt összevetjük az Európai Szociális Alappal. Tehát a globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítési célzó alap milyen mértékben hatékony, ezt tisztáznunk kell. Én is köszönöm szépen, azt nem mondhatjuk, hogy ez a mechanizmus szociális támogatásként működött volna, amely a nem kohéziós országokat célozna meg, hiszen a rendszerben minden egyes európai tagállam egyenlő ö, alapról indul. Érdekes, Litván példával élnék, hiszen Litvánia volt az, amely a mechanizmusból legkorábban ö, ö, tudott ö, részesülni. Ami a szociális alapot illeti, valahol azt mondanám, hogy a szociális alap az a kórházi, városi orvoslás, az, az érdemi ö, á, kezelésre, megelőzésre Míg a, a jelenlegi alapunk az valahol egyfajta sürgősségi orvoslás, ahol mondjuk infarktust kell megelőzni, vagy egy súlyos baleset után illetben kell tartani valakit, még mielőtt a kórházba eljuttatnánk. A szociális alapnál alábecsültük valahol a sürgősségi orvoslás szerepét, de hát a kettőt most mindenképpen finomítanunk kellene. Bokros úr. Köszönöm szépen. Nekem sokkal több gyanakvás az európai globalizációs illeszkedési alapot, mint a legtöbben, akik eddig szóltak. Számomra az a tény, hogy a szabályok lényegesen megváltoztak, az nem igazán a hatékonyságnak a jele. E tekintetben azt is meg kell említeni, hogy az, hogy mennyi pénzt dobtunk ki, vagy, vagy csöpörtünk ki az ajtón keresztül, az sem igazán egy olyan elem, ami egy jó mérője a sikernek. Először úgy gondoltuk, hogy a mechanizmus rossz, ezért igazoltottunk a mechanizmuson, hogy több pénzt lehessen kisöpörni az ajtón keresztül. De csak azt mondhatjuk, hogy ebből még nem feltétlenül ö, ö, hatékonyabb, csak ö, többet sikerült elkölteni. Szerintem a kettő nem egy is ugyanaz. Azt is elmondták, az előttem szólók, hogy el kell kerülni az olyan helyzetet, ahol ez az európai globalizációs illeszkedési alap eh, strukturális alappá válna a gazdagabb eh, országok eh, érdekében. Ez szerintem már megtörtént, úgyhogy ez már késő, de van egy ennél alapvető probléma, amikor a vállalatok arról döntenek, hogy hova vigyék át, telepítsék át a vállalataikat, tudják, hogy hol van ilyen alap, és nagyon jól tudják, mert a költségeknek egy jó részét szépen át lehet tenni az Európai Unióra. Ez gyakorlatilag egy torzulását eredményi a, gazdaságnak. Ez a transfer, ez az át tehát itt ahhoz között döntenek, hogy az unión belül, vagy valahova egészen máshová menjenek. És az, amit sokan megemlítettek, bár nem vontak le kemény következtetéseket, hogy itten van egy átvedés számos egyéb eszközzel is, amivel ugyancsak rendelkezünk. Tehát sajnos Jenzserevszka asszony ezt nem említette, de én szeretnék visszakapcsolódni az előző vitához, és Jim Ellis kollégám is említette, hogy az egyik legfontosabb dolog azt lenne megnézni, hogy hogyan tudjuk a költségvetést átstruktúrálni, és több alap, több pénzt fordítani azokra az eszközökre, amelyek fontosabbak és jobban tudnak elérni egy szorosabb kapcsolódást az oktatás és a szakképzés, a munkahelyteremtés és a munkába visszaállás céljaira. Tehát ahelyett, hogy felszabdalnánk és elszeparálnánk egymásról a különböző intézményeket, vagy eszközöket, jó példa lenne az, hogy ezt az alapot lehetne megerősíteni sok olyan egyéb eszközt, amit James kasszony jelentésében is szerepel. És így még ennek a globalizációs alkalmazkod, globalizációhoz való alkalmazkodási alap céljait is el tudnánk érni, és nem lenne ilyen kétes jellege. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollégám. Számos kérdésre rátapintott, és valamiben a Merrill Hazard kérdése is egy ilyen érzékeny kérdés, mert amikor egy támogatási rendszerről döntünk, hogy aztán ez a vállalkozás most egy bank legyen, egy vállalkozás, vagy egy állam legyen, egy tagállama például az Európai Uniónak, az európai övezet tagja vagy sem, hát bizony mindig fogós kérdés ez. Köszönöm. Levia úr. Köszönöm szépen. Elnök úr. Néhány aspektusra szeretnék rávilágítani, melyek számomra fontosak, és amelyekre nem igazán új módon figyeltek, amennyire kellett volna, szerintem legalábbis. Ezen eszközből kik is profitálnak? 17 ország. Ezt ki kell emelnünk. Főleg azután, hogy az alapot módosítottuk, és most már a munkavállalók is ö, ö, jogosultak. Mivel a munkanélküliség ö, ö, egyre inkább jellemző az EU-ban, hát a nagy kérdés az, hogy az EU-ban ismerik egyáltalán eléggé ezt az alapot. Vajon minden ország ismeri azon intézkedéseket, amelyeket lefed ez az eszköz? az EU minden egyes tagállama ugyanolyan hozzáférési fel, feltételeket biztosít-e? Ez az első probléma. A másik problémára pedig már számosan az előttem szólók közül is utaltak. Miről is van szó? A fellépések elkülönítése a szociális alap fellépéseitől a szociális alapon belül olyan fellépésekre is lehet utalni és folyósítani összegeket, amelyek versenyképesebb képzettséget biztosítanak a vállalaton belül a munkavállalóknak. A szociális alap viszont nem tud eszközöket felhasználni arra, hogy a piaci újra bejutáshoz hozzásegítse az egyes munkavállalókat. Ezért úgy gondolom, hogy nem szükséges valahol a kisbabát is kidobni a fürdővízzel. Mit kell most itt tennünk? A szociális alap eszközét megragadni és javítani. Nem azért, mert mondjuk egy eszköz egy adott eszköz az eredeti célokat nem olyan jól ö, kezeli, mint kellene, hogy azt el kell vetnünk. Nem, szó sem lehet erről. Inkább azt mondanám, hogy el kell fogadnunk, az szociális alap funkciói között azt a funkciót, amely a szakmai minősítések, újraminősítések kérdése a, a, olyan munkavállalók esetében, akik egy időre kilépnek vagy margójára kerülnek a munkaerőpiacnak. Ami az alap felhasználását illeti, a globalizációs alkalmazkodási alap felhasználatását illeti. Számos kérdést feltettünk, miért az egyes országokban nem azonos a felhasználás, miért ennyire sokszínű a kép, mi a helyzet a, minősítések szintjén, szakmai gyakorlatok szintjén, újabb kritériumokat kellene meghatározni annak érdekében, hogy szavatoljuk azt, amit Bokros úr is sajnálattal mondott el, tehát, hogy a forrásokat rosszul alkalmazzuk. El kell kerülnünk, hogy az ilyen haszontalan források felhasználása újra megtörténhessen. Olyan eszközökre van szükségünk tehát, ahol minden egyes eljárással azon vagyunk, hogy a, a mobilizációs időszak rövidüljön, ezt kell elérnünk, hogy a folyósításokra minél hamarabb, sürgősen sor kerülhessen. Amikor sürgős eseteket finanszírozunk, akkor az eljárásoknak minél rövidebbeknek kell lenniük. Minden egyes mm, módosítás, portás úrtollából üdvözlendő e tekintetben. Egy záró aspektus számomra fontos, és ki akarom emelni ezt, az, ezt a oldalát a kérdésnek az időszakos jellege a programnak. Tehát, hogy az eszközt a 2013-as pénzügyi terv végéig kitolni fontos, hasznos lehet, hogy aztán átalakítsuk-e ezt az alapot valamilyen más alapán, nem találom ezt hasznosnak. Én úgy gondolom, hogy a tárgyalások során, amikor majd az új pénzügyi tervről tárgyalunk, akkor amikor majd átdolgozzuk a strukturális alapot, és átgondoljuk, hogy az alapot, a strukturális alapokat hogyan is használjuk föl a következő pénzügyi tervben, nos, akkor majd át kell gondolnunk, hogy milyen tevékenységeket lehet a globalizációs alkalmazási alappal támogatni, hiszen igen nehéz időket érünk. Köszönöm, Helga Trübel asszony. Chair, I would like to have a Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megnézni az előnyeit és a hátrányait ennek a globalizációhoz való alkalmazkodási alapnak. Ezt már eleve nagy európai vezetői konferencián találták ki, és világos volt, hogy ez egy válságintervenciós mechanizmus, politikai láthatóságot is adtak Barroso úrra és a parlament támogatásával. Ez volt talán politi- a politikai láthatóság volt az egyik fő előnye ennek. Én nem akarom ezt alábecsülni, mert azt is tudjuk, hogy az egész politikai arénának és a játéknak is ez az egyik eleme eleme. Ugyanakkor másfelől miután úgy láttam, hogy ez gyakorlatilag az alagút vége eszköz, az is fontos, hogy meglássuk, hogy mik az előnyei és mik a hátrányai. Ezért térnék vissza ahhoz, amiről már Szidóniával ma beszéltünk délelőtt ha azt akarjuk, hogy váltás legyen a politikában, az oktatás, az úgynevezett soft képességek és a 2020-as stratégiát is figyelmezzük, az egy egészen más dolog, az nem az alagút vége, hanem az azt jelenti, hogy új beruházásokra van szükség. Tehát fontosabb, hogy a ö, diákokba, az élethosszan tartó tanulásba fektessünk, és nem pedig csak ezekre a az alagút végeszközökre. Mert ha tényleg abba fektetünk, hogy valaki alkalmazható munkavállalásra képes legyen, az sokkal fontosabb, mint az, hogy erre az eszközre koncentráljunk. Ezért úgy gondolom, hogy még ha a láthatósági érv nagyon fontos is. Vannak más nagyon jó érvek, amelyek azt mondják, hogy ezt korlátozni kellene valamennyi időre, és jobb lenne, hogyha strukturális alapokba, az oktatáspolitikába tennénk ezt a pénzt, és egy egyértelmű, világos megközelítést alkalmaznánk oly módon, hogy látható legyen, hogy az Unió és a tagállamok együtt hajlandóak többet befektetni ezekbe a területekbe. Vannak hátrányai is ennek az eszköznek, és nem nem szabad a hátrányokat támogatni, hanem inkább tanulnunk kellene a tényleges előnyekből, és a strukturális alap és az élethosszan tartó tanulást kellene valahogy összekombinálni. Köszönöm, Dáden úr! Köszönöm, elnök úr! A szocialista frakció támogatja azon gondolatokat és javaslatokat, amelyeket portás jelentéstévő is megfogalmazott. Tárgyaltunk már erről. Elnök úr, megfelelően összefoglalta azon problémákat, amelyeket mi is érzünk, a központi gondolat az az, hogy fenntartjuk-e vagy sem ezt az eszközt. Úgy vélem, sőt, meg is kell hogy állapítsuk, hogy ennek az eszköznek vannak specifikus aspektusai, például az egyénre szabott támogatás hasznos, hasznos, időben alakult, átalakult ez az eszköz. Néhány hónappal ezelőtt ugyanis módosítottuk az alaprendeletet. Látjuk, hogy a siker egyre inkább ö, beért. Most ez igen sajnálatos egyébként, hogy a terepen ilyen sikeres ez az eszköz, de azt is megállapíthatjuk, hogy egy ilyen eszköz hasznossága, akármilyen néven is nevezzük ezt az eszközt, hogy most a szociális alap kalappal, e, egy kalap alá vesszük, vagy sem, hogy hogyan is tápláljuk, milyen forrásokkal, hát az már kevésbé fontos. Érdekes volt ez a hasonlat, amely elért a kórházi hasonlat. Igen, mindig is szükség lesz egy kórházra, és szükség lesz egy sürgőségi osztályra az orvoslásban, még akkor is, hogyha másút a más egyéb egészségügyi szolgáltatások minősége megfelelő hasznos, tehát fenn is kell tartani ezt az alapot. Hogy aztán tökéletes -e ez az alap? Nem. Úgy gondolom, hogy nem tökéletes. A tapasztalat is azt mutatja, hogy még lehet javítani, finomítani rajta, nevezetesen a hozzáférhetőség szempontjából. Meg kell próbálni még hozzáférhetőbbé tenni ezt az alapot, például az olyan régiókra gondolok, ahol a vállalkozások hálója inkább ö, kicsiny ö, és közepes vállalkozásokból áll. Ezt se felejtsük el. Fontos, hogy a sürgősségi osztály valóban gyümölcsözően működjön, ez pedig csak akkor működik, hogyha gyorsan elérhető, gyorsan ö, orvosol, gyógyít a sürgősségi osztály. Ahogy a vélemény előadó asszonya is elmondta, fel kell gyorsítani az eljárásokat, és a szociális partnereket is jobban be kell vonni, mint fontos elemet. Miért? Azért, mert az alap, a segély támogatá, tá, természeténél fakadóan és egyénre szabott, ezért pont a szociális partnerek, akik a terepen élnek kin, akik a munkavilágát legjobban ismerik, minél hamarabb be kell, hogy von, bevonásra kerüljenek ebbe a folyamatba, sőt, minél inkább meg tudják előzni azt válság szintjén hozzáférhetőség fokozása, gyorsítása, lerövidítése az időnek, szociális partnerek bevonása ezek tehát a mi igényeink, a frakciónk részéről. Néhány módosító indítványt szeretnénk benyújtani és kiegészíteni az előadó gondolatait. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm, tisztelt kollégám. Súrján úr. Köszönöm, elnök úr. Figyelve ezt a vitát úgy érzem, hogy a mi bizottságunk most bizonyítja, hogy nem csak a számokkal foglalkozik és költségvetési kérdésekkel, hanem például ennek az alapnak a működésének a lényegével is. Én örülök ennek, hogy a vitának ilyen jellege van, ehhez a saját kezdeményezésű riporthoz is tulajdonképpen ez illik. Néhány gondolattal nem értek egyet, ami elhangzott az a veszély, hogy itt a vállalatok eh, hozzájutnak ehhez a pénzhez, és eh, különféle eh, utakon, módokon úgy csinálják a terveiket, hogy ebből az alapból jussanak, ez nem áll fönt. Ebből egy fillér nem jut el a, a vállalatokhoz. Ez az illető tagállam szociális ellátó rendszerén, munkanélküliség kezelő rendszerén keresztül az érintett már a vállalat által elhagyott munkásokhoz jut el. Tehát ettől nem kell félni. Azt a kérdést persze föl lehet nevetni, hogy mi köze az Európai Unióhoz ehhez, en, e, Európai Uniónak ehhez a problémához. Hiszen a munkanélküliség kezelése tagállami feladat. Mégis vannak, és jócskán vannak olyan helyzetek, amikor az unió politikája maga is hozzájárul, hogy az adott esetben kialakul a tömeges elbocsátás, és ezért méltányos és igazságos, ha az, hogy része pénzt fordítsunk erre a területre. Ha onnan nézzük a kérdést, hogy azokra a területekre kell koncentrálnunk az unió erőfeszítéseit, ahol az uniós megoldás hatékonyabb és jobb, mint a tagállami megoldás, akkor ennek az alapnak semmifajta helye nincs. De nem lehet csak ezt az egyetlen szempontot figyelembe venni. Kezdetben itt ebben a bizottságban is elég nagy ellenállás volt, hogy szabad-e egy ilyen furcsa dolgot létrehozni, hogy az el nem költött pénzek 500 milliójából majd kisegítjük azokat a tagállamokat, amelyek bajba kerülnek. De megbarátkoztunk és megszerettük tulajdonképpen ezt a formát. Emlékszem Virankovszki úrral, az ő vezetésével megnéztünk egy finnországi gyárat, illetve annak a felszámolása során előárt helyzetet, és bizony úgy láttuk, hogy nagyon is szükség van erre a megoldásra. Én tehát végezetül szeretnék egy kicsit magával a költségvetési problémával is foglalkozni. Hiszen ez most, hogy belépett ebben a ciklusban középtájon egy ilyen félmilliárdos dolog, ezt nem nagyon lehetett másképp megcsinálni, mint az el nem költött pénzekre alapozni. De ha ennek az alapnak folytatása lesz, már pedig a vitából én úgy látom, hogy sokkal többen állnak a folytatás mellett, mint ellene, akkor ezt az esetlegességet meg kellene szüntetni. Most, hogy hogyan és miként, hogyan épüljön be, hol találja meg a helyét a költségvetés rendszerébe, ez szerintem a következő több éves pénzügyi keretterv tárgyalásába tartozik. Itt jelenleg odáig tudunk eljutni, hogy a parlament többsége javasolja vagy nem javasolja a folytatást. Én a magam részéről a folytatás mellett volnék, vagy leszek, de nem ebben a finanszírozási rendszerben. Mennyi kritika hangzott el hogy miért pont a szociális alapot eh, veszi igénybe a bizottság. Most idén olyan javaslatok jönnek, amelyek nem a szociális alapot fogják igényelni, de hát az ég szerelmére teljesen mindegy, hogy a bizottság most milyen sorra teszi a kifizetést, ha azon a bizonyos soron szükség lesz a most elvont pénzre, akkor egy újabb módosító költségvetéssel a bizottság köteles lesz biztosítani más forrásból azt, amit most az egyik sorról elvett. Mert az el nem költött pénzeket lehet a globalizációs alapra szolgálni. Lélektanilag persze ez nem így van, de jogilag így van, és nekünk, ha ez a helyzet előáll, kötelességünk lesz a jogi helyzetet érvényesíteni, nem kívánom, hogy ez előálljon. Remélem a bizottság mindig megtalálja azt, hogy jól lövi be, hogy honnan lehet elvenni a pénzt, de hát azért a bizottság is emberekből áll, és adott esetben tévedhet is. Tehát legyünk készen arra, hogy megvédjük a meglévő sorokat. Lehet, hogy lehetne egy kicsit másképp számolgatni. Ha pár héttel ezelőtt tárgyaljuk ezt a kérdést, és még nem vagyunk túl a négyes módosító költségvetésén a 2010-es évnek, akkor bizony ott lett volna a lehetőség, hogy tényleg el nem költött, az előző években el nem költött pénzekből finanszírozzuk ezeket a dolgokat. Lehet, hogy ez is lehetne egy megoldás, most egyenlőre azt hiszem, hogy eddig lehet jutni. Köszönjük meg a jelentéstevő munkáját, aki remélem ebből a vitából kapott újabb impulzusokat, adott esetben mi pedig néhány módosítóval járulhatunk hozzá, hogy ez a jelentés még jobb legyen. Köszönöm a figyelmet. Inge Gressle. Köszönöm, Inge Gressle. Köszönöm szépen. Trüppel asszonyhoz hasonlóan emlékeztetni szeretnék az Európai Garancia Alapra és a nem felhasznált pénzre, az eredeti motivációra. Mi is volt ez? Az európai költségvetésből nem adtunk ki minden pénzt, és most olyan pénzeket kell felhasználni, amelyeket korábban nem használtunk fel. Tehát megfordult teljesen mindaz, ami eredetileg ennek az alapnak a célja lett volna. Hogyha az európai garancia alapot költségvetésítjük, és nem az említett politikai célokra osztjuk ki a pénzeket, akkor nagy hibát követünk el. Hát folyamatosan olyan dolgokat finanszírozunk, amelyeket nem akarunk, és hogyha ez így marad, akkor be is dobhatjuk a törölközőt. Tehát fontos, hogy ne rossz ösztönzőket építsünk be a rendszerbe. A Világbank készített egy listát, sorrendet. Az új lista megjegyzi azt, hogy például Görögország a 109-es helyen szerepel. Más országok, amelyek kapnak pénzeket ebből az alapból, szintén rossz helyen szerepelnek. Ruanda 67. helyen szerepel. Tehát nem olyan országokat kell eh, díjazni, amelyek nem teremtenek megfelelő optimális feltételeket a gazdaság számára. Azokat az országokat kell támogatni, amelyeket megteszik. Nem a sürgősségi egységeket kell támogatni, hanem ha továbbra is az említett szempontok alapján történik a finanszírozás, akkor nem fenntartható feltételeket támogatunk ezzel, tehát tegyünk óvatosak. Dernier orateur, Barbara Matea. Bábaha Matea kért szót utoljára. Allora, anzitutto... Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést szeretnék kérni, hogy későn érkeztem, Portas úrtól kérnék elősősorban elnézést, nem tudtam meghallgatni az előadását. Azzal kapcsolatban, amit már volt alkalmam hallani, a következő gondolataim vannak. Nagyon sok a kételj, és nagyon sok kolléga hasznos tanácsokat fogalmazott meg. Én személyesen a következőt szeretném elmondani. Trüppel asszony már elmondta, hogy ez az alap egy politikai kezdeményezésre megy vissza, amelyet Borozó kezdeményezésére indult, és a jelenlegi vita is azt mondta, hogy ez az alap nagyon fontos. Tehát összpontosítsunk arra, amit néhány kolléga már megemlített, hogy ezt az alapot hogyan tudjuk fenntartani. Én azokhoz a kollégákhoz tartozom, akik azt gondolják, hogy ez az alap hasznos. Tehát én nem támogatom az alap megszüntetését. És portás kollégának gratulálni szeretnék. Egy nagyon részletes jelentésről van szó. Ő érdekes megjegyzéseket és számadatokat gyűjtött össze jelentésében. Például elemzi azt, hogy az alapot 2010 és 2007 között mikre használták fel, felvet olyan kérdéseket, amelyek az alap felhasználására vonatkoznak. De azért, hogy az alap javulhasson, fel kell tenni azt a kérdést, hogy mely célok hasznosak. Én megnéztem még egyszer ezt az anyagot, és önökkel közösen néhány nagyon fontos bekezdést szerettem volna megvitatni, az ötös bekezdést. Például egyetértünk abban, hogy az eljárást fel kell gyorsítani, a pályázat benyújtása és a kifizetés közötti időt csökkenteni kell, és lehet, hogy különböző módozatai vannak annak, ahogy a tagországok ezt előkészíthetik. Onnét kezdve, hogy tudomásukra jót, nagyon jut, hogy például egy vállalat nagyon sok embert kell, hogy elbocsásson, illetve fontos, hogy a tagországok a saját nyelvükön, illetve egy európai munkanyelven is megkaphassák a pályázati anyagokat, illetve egy bizottsági tisztviselő segíthesse a pályázást. A jelentéstevő felhívja a figyelmet többek között arra, hogy nagyon fontos a kéthetes határidő betartása, amely a közzététel, a mobilizálás és a kifizetés között eltelik. Azt gondolom, hogy a bizottságnak is csökkentenie kell az elemzésre szánt időt. Tudom, hogy a bizottság jelenleg sok pályázatot kell, hogy értékeljen olyanokat, amelyek mondjuk már 10 hónapja beérkeztek, és ez elképesztő. A hatodik pont, illetve bekezdés kapcsán úgy érzem, hogy lehetőséget kell teremteni arra, hogy azokat a pályázatokat elemezhessék, amelyek a plenárisra is beérkeztek. Ami a 11-es bekezdést illeti, úgy gondolom, hogy a költségvetési hatóság, az Európai Parlament, illetve a tanács, továbbra is ellenőrizze a pályázatokat, illetve az alapból történő felhasználást. A nyolcas bekezdés kapcsán a következőt szeretném elmondani, és nagyon sok kolléga egyetértett ezzel. 2013-ig fontos meghosszabbítani az időszakot. Tehát a rendeletet meg kell változtatni. Én nem támogatom azt, hogy 75%-ra növeljük a társfinanszírozási arányt. Ez azt jelenteni, hogy a különbség az európai szociális alappal összevetve még kisebb lenne, tehát a két alapot ezzel még inkább egymáshoz igazítanánk. Nagyon fontos, hogy a két alap egyértelműen elkülönüljön egymástól, és független is maradjon egymástól. Tehát a 75%-os társfinanszírozást nem támogatom. A 9-es bekezdés kapcsán nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő nem azt írta, hogy strukturális alapot akarunk kialakítani, de lehet, hogy egy kis ajtót még nyitva hagyhatnánk, annak érdekében, hogy ebből az alapból lehessen egy állandó alap. Azt javaslom azonban, hogy mindezekről még egyszer beszéljünk. A következő ideiglenes bizottsági ülésen a pénzügyi perspektíváról. Azt gondolom, hogy van még idő a munkára. A módosítók benyújtásának határideje június 24-e, tehát addig ezeket a pontokat még tüzetesebben megnézhetjük. Az említett pontok súlyosak, és voltak olyan kollégák, akik szkeptikusak voltak, de fontos ezeket a nehéz kérdéseket is megoldani. Az egyik képviselő emlékeztetett arra, hogy nagyon fontos, hogy ez az alap láthatóbbá váljon. Olaszországban kevesen ismerik ezt az alapot, és azt gondolom, hogy a többi tagországban hasonló a helyzet. Köszönöm szépen. Merci, hélas. Köszönöm. Sajnos, kedves Barbara, Bizony, nem minden országnak van ilyen minőségi szóvivője, mint ön. Mielőtt még következtetések levonására ezen igen érdekes eszmecsere után megadnám Portás úrnak a szót, voltak egybe hangzó és eltérő vélemények is e gazdag vitában. Én két záró megjegyzést még hadd tegyek ezelőtt. Ez a gyakorlat a jövő szempontjából bármilyen álláspontot is érvényesítsünk, nagyon hasznos lesz. Miért? Mert olyan intervenciós technikákat sikerült ö, ö, kialakítanunk, amelyen keresztül egyes esetekre különböző diagnosztikákat is felállítottunk. Több tucat van már ebből, így láttuk, hogy milyen, ö, milyen hiányosságai voltak az előző rendszernek. Ugye a megelőző gyógyító orvoslás, sürgőségi orvoslás közötti ö, párhuzam. Morán Santi asszony is utalt erre. Voltak olyan munkavállalók, akiknek nem volt alapképzettségük ahhoz, hogy egy új feladathoz felnőjenek, egy új kihíváshoz ö, megfelelően alkalmazkodjanak. Tehát igenis a szociális programok, a képzési programok állandó programjain keresztül kell majd alkalmazkodnunk ehhez a helyzethez, amelyet az alkalmazkodási alapon keresztül ö, ismertünk meg. Barbara Matera ö, az imént utalt már erre, és ö, Trüppe kollégánk is, és a jelentéstevő is. Ez pedig a következő helyzet. Bokros úr például, Súrjánor is elmondták, hát az Európai Uniónak mi köze van mindehez, ugye? Megkérdezték önök is. Való igaz. Itt egy olyan programról van szó, amely politikai láthatóságot politikai síkon biztosít. Egyszerűen rávilágítunk az EU-ra annak érdekében, hogy kifejezzük, hogy mennyire, is szolid, mennyire szolidáris is az EU a szenvedő népe felé egyrészt a tagállam, a régió, a helyi ö, ö, struktúrák segítenek, de az Európai Unió is, mint nagy család, szolidáris a szenvedővel. Az a nagy nehézség ebben, hogy a szolidaritásunk kifejezéséhez Ként, képesnek kell lennünk a két feltételt egyesíteni először is. Első, a legjobb feltétel az, hogy legyen pénzünk, de nincs. Nincs pénzünk. Vagy második feltétel, képesnek kell lennünk arra, hogy ö, nagylelkűek legyünk, de mások pénzével legyünk nagylelkűek, ami egy igazi életművészet ám, Amerikában például. Mindenütt, ahol az EU pénzt fektet be, azonnal egy amerikai vezető odajön, és kitűzi az amerikai zászlót, és aztán Amerikának hálások azok, akiket megsegítettek. Én a világ több helyét is tudnám most példaként említeni. Mi pedig a Lisszaboni szerződés alapján Valahol ilyen zászlóvivőkkel rendelkezünk már, de ők egyenlőre a brüsszeli irodáikban ücsörögnek. Úgyhogy felhívnám a figyelmet arra, hogy itt egy politikai programról van szó, igenis jó értelemben és erőteljes értelemben válságos időket élünk. Olyan időket élünk, amely igen nagy jelentőséggel bír, annak érdekében, hogy a szolidaritásunkat európai síkon kifejthessük, de sajnos erre pénzünk nincs. Hogyha a pénzügyi piacok kételkednek abban, hogy szolidárisak tudunk lenni, hogyha amikor a tagállamok súlyos válságot élnek, megláttuk például ezt, hogy mennyire hosszú időbe tellett, még a görög problémára végle választ tudtunk adni. Miért van ez? Azért, hogy mert nincs hiteles, megfelelő méretű európai költségvetésünk. Minden alkalommal, amikor megtehettük, akkor szolidárisak tudtunk lenni, de ha tízzel nagyobb költségvetésünk lenne, mint a jelenlegi, akkor még inkább szolidárisak lehetnénk. A midterm review, tárgyalása során a bizottság nem tudom, hogy majd tízszeresére kívánja-e az európai költségvetést emelni. Erre várhatunk egyenlőre, de már most mindenképpen finomítanunk kell az olyan eljárásokon, mint amit most tárgyalunk meg, megpróbálva a lehető legtöbb jó értelembe vett politikai eh, előnyt is kovácsolnunk ebből tisztelt előadóasszony, előadó úr, talán Elizabeth kezdené, és aztán majd uh, Portás úr fejezi be. Foglalkoztatási Bizottság. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon ö, nagy érdeklődéssel hallgattam a kollégáknak a hozzászólásait. Szeretnék visszatérni egy felvetésre. Igen, ez egy sürgősségi program. Igen, szükség van rá, és igen, szükség van arra is, hogy ez politikai szempontból reflektorfényben legyen, látható legyen. Ez a sürgősségi program, hogy Trüppel asszony is elmondta, arra irányul, hogy a foglalkoztathatóságát érje el a dolgozóknak, a munkavállalóknak. Éppen ezért ez nem jelenti azt, hogy lemondunk az alapvető európai politikákról, amelyeket kialakítottunk a Lisszaboni stratégiában, de a 2020-as célkitűzésekbe is, hanem ez egy olyan, ami fel akarja javítani a képzettségi szintet, rendszeresen továbbképezni, átképezni a munkavállalókat azért, hogy nagyobb mértékben legyenek foglalkoztathatók. És mi az, ami még fontos a különböző kísérő politikákban, a válságból való kilábalás érdekében. Ezeket a politiká, politikákat végig is kell tudni vinni. Tehát vannak az alappolitikák, és vannak sürgősségi politikák. Ez az, amit ön mondott az orvosi összehasonlítással. De pontosan erről van szó, és erre is van szükségünk. Ami az egyénre szabadságot illeti, itt hallottam, hogy mondták, hogy ez nehéz, nehézkes, de képzés és képzés újra folytatásához. Itt ez nagyon fontos az egyénre szabadság, és minden tömegpolitika nem a megfelelő lenne. Éppen ezért az olyan politikák és politikák mellett, amelyek konfekció politikák, kell, hogy azért legyen úricabászati munka is, és olyan feladat, olyan, amik válaszolnak az adott nehézségekre. Ami pedig azokat a gyanakvásokat illetik, amik itt felvetődtek. Én annak a csoportnak vagyok a tagja, amelyik az összes dosszét vizsgálja, amit létrehoztak a globalizációhoz való alkalmazkodási alap létrejötte óta. Szeretnék mindenkit biztosítani. Az a munka, ami ebben a munkacsoportban zajlik, valóban egy méreható munka, és ahogy Lamaszur elnök úr az előbb mondta, rendkívül gazdag a tanulságokat tekintve. És ha ma Miguel Portással azt javasoljuk, hogy ezt a globalizációhoz való alkalmazkodási alapot ö, igazítsuk az igényekhez, ez valóban a munkacsoport anyagainak tanulmányozásából következik, illetve a terepen végzett munkán, illetve az ebből levont következtetések alapján. Tehát éppen ebben a szellemben a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság megfogalmazta a javaslatokat, a módosítókat, és úgy kompromisszumokat bizonyára tudunk majd tenni, de nagyon sok minden homogéna jelentkezik, ami a Szociális Bizottság látásmódját és az alap alakulásságát illeti, és teljes mértékben összecseng Miguel Portas jelentésével. Köszönöm, hogy lehetővé tették, hogy részt vegyek az önök ma délutáni vitájában. Köszönöm szépen, kedves kollega, a nő, és köszönöm a véleményét, és akkor most jelentéstevő úr, hogy befej, eh, ezt a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretett köszönetet mondani Morán Sárti asszonynak az ő együttműködésért, hogy segített ezt a jelentést elkészíteni, és megadta a Foglalkoztatási Bizottság véleményét. A éppen ab, abból vonhatóak le a következtetések, hogy a foglalkoztatási bizottságban nagyon sok tapasztalat gyűlt össze. Ugyanakkor foglalkoztatnak engem is a költségvetési kérdések, Lamassur elnök úr felvetett egy rendkívül érdekes kérdést a hozzászólásában. mégpedig azt, hogy az Európa Szociális Alap és a globalizációs alap az egymáshoz közeledjene, vagy ez nagyon nehéz, mert abban a vitában, amit most lefolytattunk a globalizációs alkalmazkodási alapról, az valószínűleg nem lehetne a 20, nem felelne meg a 27 európai szociális ö, alaphoz, hanem hogyha megnézzük, akkor itt különböző aránytalanságok vannak a különböző európai szociális alapok között. Ez azt jelenti, hogy nem lehet igazán beilleszteni ezeket abba a vitába, amit a globalizációs vitáról alapról folytattunk. És a kérdés az éppen az, hogy miért azt mondanám erre, amit elnök úr mondott, hogy ez az alapnak me, itt van a helye, és éppen ez az egyik, hogyha hogy jobban kell küzdenünk azért, ami megéri. És ha lesöpörjük a globalizációs, vagy belemossuk a globalizációs, a globalizációs való alkalmazkodási alapot a 27 nemzeti szociális alapba, akkor nem csak több pénzt fogunk adni, hanem ott lesz az a problémánk is, hogy nem lesz garancia arra, hogy azok a dolgozók, akiket elbocsájtottak, azok jobb bánásmódban részesülnek majd. Miközben véleményem szerint ezt a globalizációs alkalmazkodási alapon keresztül garantálni tudjuk. Tehát ez az alap, ez egy garancia, minőségi garancia, amellett, hogy egyben igyekszünk ezzel visszasegíteni a dolgozókat a munkaerőpiacra. Nem mindenki, de bizonyos típusú dolgozókat, akiket a nagyvállalatok tömegesen bocsátanak el. Olyan vállalatok, amelyek úgy gondolják, hogy el kell bocsájtaniuk sok dolgozójukat a válság miatt. Helga Trüppel említette, hogy amikor azt a az a kérdés, hogy meg, amikor meg akarunk tartani egy alapot, vagy meg, be akarunk zárni, le akarjuk, akkor meg kell nézni, a, mennyi a költsége a, az egyik vagy a másik megoldásnak még akkor is, hogyha ennek az alapnak vannak jó felhasználásai, rossz felhasználásai időnként nem működött, ez nem kérdés. De a globalizációs alap része végül is az, az Európai Szociális Alapnak. Sokkal több feltétele van és lehetősége van az uniónak az ellenőrzésre ebben az alap esetében, mint a több éves programok esetében, amelyeket az tagállamok folytatnak az Európai Szociális Alap keretében. Tehát a pénznek a felhasználása szerintem sokkal jobban ellenőrizhető ebben az alapban, mint a 27 különböző európai szociális alapon keresztül. Bokros úrnak is válaszolok ezzel. Nem arról beszélünk, hogy itten a pénzt rosszul használják fel, vagy, vagy, vagy kidobjuk. Ha nem szabályosan használja fel egy ország, tagállam, ugye akkor azt visszakérjük. De ez költségvetésen kívül kerül felhasználásra olyan pénz, amit ismételten felhasználunk, mert másút nem költötték el a korábbi költségvetések során. Tehát itt nincsen elveszett pénz túl azon, ami esetleg hát az auditálás szűrőhálóján keresztül kicsúszik. Karika úr vetett fel egy fontos kérdést, nevezetesen a szubszidiaritás kérdését, és a kapcsolat az unió tagállam és a foglalkoztatási, illetve munkanélküliségi politikák között. Ez egy probléma, de ez nem egy ö, kötelező alap nem minden tagállamnak kötelező ezt az, ezt az alapot felhasználnia. Ez egy kiegészítő alap, ha akarja, akkor a tagállam használhatja. És ez egyáltalán nem sérti a szuverenitását a tagállamoknak a foglalkoztatási munkanélküliségi problémák kezelésében. Ha akarja, használja, ha nem, akkor nem. Ez egy olyan alap, ami csak abban az esetben működik, hogyha egy tagállam bizonyos feltételeket betart, és hogyha bizonyos feltételek fennállnak. Nincsen szó arról, hogy ez egy állandó alapnak kellene lenni, lévén, hogy rendkívüli helyzetekkel foglalkozik. Ugyanakkor azt hiszem, hogy egy nagyon nagy kérdés, igaz is, meg nem is. A szolidaritási alap, ami ugye megint egy másik alap, és nem is igazán alap, megint csak azt olyan specifikus sürgőségi esetekkel igyekszik foglalkozni, mondjuk amikor egy árvíz vagy egy földrengés történik. Tehát a szolidaritási alap, amikor jön a cunámi, akkor ott is felvetődik, hogy honnan veszük a pénzt azért, hogy kifizessük a költségeket. De, vagy a, követ, a tömeges elbocsátás, hát ez egy állandó probléma, ugye ezt már említettük, mert hetiente jön egy-egy kérelem, tehát strukturális kontextusban kell dolgoznunk, ahol fel kell készülni a strukturális munkanélküliségre, és a kollektív nagy létszámú elbocsátásokra. És még akkor is, hogyha a gazdasági helyzet változik, javul de hát egyelőre ez a kivétel. Úgyhogy ezért gondolom én úgy, hogy ezt az alapot fenn kell tartani még az úgynevezett lejárati időpontja után is. Helgának igaza van, amikor azt mondja, hogy talán jobban is működhetnénk, hogyha másképpen, hogyha az testre szabottabb programokat készítenénk egy éve vagyok ebben a bizottságban, nem rendkezzem olyan tapasztalatokkal, mint azok, akik már 20 vagy éve ülnek itt. Nem ismerem az európai költségvetés múltját és történetét. De ami mindenképpen biztosan igaz, hogy a koordinációs, a különböző programok koordinációjával vannak problémáink, méghozzá óriásiak, és minden egyes tagállamnak magának kell eldöntenie, hogy a programok hogyan kapcsolja, kapcsolódjanak egymáshoz. De sosem arról van szó, hogy egy területen egyetlen program működik, hanem mindig több program. És ezért a globalizációhoz való alkalmazkodási program, ami azzal foglalkozik, hogy próbálja az oktatását, képességét javítani az állampolgároknak. A az élethosszan tartó tanulás az, e, az is egy másik dolog, de hát sajnálatos módon ezek végül is a, a tömeges elbocsátás az egy állandó és folyamatosan meglévő probléma. Szerintem rendkívül jó volt ez a vita, és nagyon tetszett Arden úr által felvázolt kép, amik akkor arról beszélt, hogy a az, ö, sürgős, az orvosi alapellátás, a kórházi ellátás és a sürgősségi ellátás, az élethosszantartó tanulás, a, az Európai Szociális Alap, ezek inkább az alapellátás keretébe tartoznak, és én azt mondanám erre, hogy a 2013-ra még nincs akkor a bátorságunk, hogy ezt állandó alappá alakítsuk, és beiktassuk a költségvetésbe, akkor szerintem az alapnak a költségvetési ellenőrzése fokozottan egyre nehezebb lesz. És bárki, aki meg akarja majd vizsgálni azt, hogy a pénz hogyan kerül befektetésre, és hogyan jut el azokhoz, akiket e, elbocsátottak, ahhoz ezt mindenképpen költségvetésbe kell iktatni, be kell emelni. Mert jelenleg nagyon e, egyszerű a helyzet, nem igazán segít senkinek, és egy rossz megoldás, és a költségvetési gyakorlat szempontjából sem jó, rendkívül kreatív, szerintem túlzottan is kreatív. Bien, merci euh, aux deux rapporteurs. Köszönöm szépen mind a két előadónak és a számos hozzászólónak is nagyszerű vitánkat. Június 24-én 18 óráig lehet benyújtani a módosító indítványokat, amikor is a Szociális Bizottság majd elfogadja a véleményét, 13-án és 14-én pedig elfogadjuk majd a jelentést, a kompromisszumos jelentést, a szeptemberi első plenárison fogjuk megvitatni a plenáris folyamán Strasbourgban ezt a jelentést. Kicsit gyorsabban haladtunk, mint gondoltuk. A tízes pontra térünk át, és Kálfin kollégánk fogja elmondani, hogy hol is tart az eszmefuttatása az EU garancia biztosítása ö, szintjén, amikor veszteségekkel kell szembenézni a banknak? Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégánk! El kell végeznünk egy olyan feladatot, amely az Európai Bíróság döntésének folytatása, ez pedig az Európai befektetési bank köztes értékelésére vonatkozik az Európai Unión kívüli eh, tevékenységeket illetően. Az Európai Befektetési Bank a kotonu megállapodás alapján működik. Az áttekintésre vonatkozóan a bizottság két jelentést fog készíteni, illetve egy döntésre vonatkozó javaslatot. Elnök úr! később valószínűleg Kazoni úrnak ön majd meg szeretné adni a szót a bizottság képviseletében, aki még részletesebb információkkal szolgál. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a anyag előkészítésénél a bizottság két folyamatot használt, Volt egy bölcsek tanácsa, amelyet Kandeszió úr elnökölt. Egy olyan csoportnak volt az elnöke, amely nagyon érdekes és értékes seremzést készített az Európai Befektetési Bank EU-n kívüli projektjeit illetően. Minden bizonyal a parlament ezekről részletesen vitázik majd. Illetve volt egy másik dokumentum, amelyet külső szakértők készítettek a bizottság megbízásából. Mely problémákra sikerült fény deríteni, amikor az Európai Beruházási Bank tevékenységeiről beszélünk ebben a speciális térségben. Számos alkalommal kiderült az, hogy nincsen egységesség az Európai Unió politikái és az Európai Beruházási Bank tevékenységei között. Az Európai Beruházási Bank az Európai Unió bankja, és néha az a véleményünk, illetve benyomásunk, hogy az Európai Unió nem használja kielégítő mértékben a rendelkezésre álló eszközöket az érintett térségekben. A másik kritika amelyet a, az áttekintés megfogalmazott, a következő volt. Civil szervezetek képviselői kritikát fogalmaztak meg, és ez látható volt. Ez a kritika a fejlesztési célokra vonatkozott, és az Európai Beruházási Bank tényleges kapacitását illetően, miszerint mennyire tud beruházási bankként dolgozni. Ennek a banknak a beruházásban vannak az erősségei. Egészen mostanáig az Európai Beruházási Bank megfelel az összes olyan kritériumnak, amely a fejlesztési célokat szolgálja. Ez a mi elképzeléseinket tükrözte. De ez volt az egyik legnagyobb aggály, amelyet a különböző érintettek megfogalmaztak, illetve a közösség. A különböző eszközök használata különböző térségekben szintén felmerült. Nem volt összhang az Európai Unió politikái és az Európai Beruházási Bank által használt eszközök között a különböző régiókban. Az Európai Beruházási Bank alapjaihoz való hozzáférés feltétele területeit illetően is volt kritika. Az Európai Unión kívüli beruházásokra került mindez létrehozásra, és később fejlesztési célokkal is foglalkozott, éppen ezért ki kellett bővíteni a tevékenységi körét. A, az alapok felhasználása nem tükrözi azt, hogy az Európai Beruházási Bank fejlesztési célokat tudna megvalósítani. Az európai eh, cégeket ösztönözni tudja ugyan eh, Európán kívüli országokban. Van még egy további probléma, ez pedig az egyensúlyt illeti a pusztán eh, banki motivációkat, illetve a politikai érdekeket illetően. És itt megjelennek az első problémák. Vannak korlátozások, az Európai Beruházási Bank bank, éppen ezért követnie kell azokat a feltételeket, amelyek az ilyen jellegű intézményekre vonatkoznak. Az együttműködés az Európai Beruházási Bank és a nemzetközi pénzügyi intézmények között szintén nagyon fontos, a Világbank csoportjának intézményeivel, illetve a szinergia hatások kialakítása az európai alapok felhasználásában, illetve a célok megvalósításában. Ez nem egy kimerítő lista, csak a legfőbbeket eh, igyekeztem felsorolni, amelyekre sor került az elmúlt hónapokban, amikor a középtávú áttekintése elkészült az elmúlt hónapokban. Ami a bizottsági javaslatát illeti, nagy mértékben ez a javaslat lefedi a legtöbb választ, illetve a felvetett kérdésekre választ ad. Az Európai Bizottság javaslata 2000 20-ig kibővíteni a bank mandátumát, és új elemeket vonna bele. Azért, hogy az Európai Beruházási Bank jobban tudjon reagálni az igényekre. A javaslat, mint ahogy említettem, az Európai Beruházási Bank mandátumának kiterjesztésére, irányú 2013-ig, és 2 milliárd eurós opcionális mandátumra tesz javaslatot a forrásokból, de nem szeretne túllépni a regionális küszöbökön. Ezt a 2 milliárd eurót arra szeretném felhasználni, hogy pénzt juttasson azoknak, akiket az éghajlatváltozási programok érintenek az Európai Beruházási Bank szerény tevékenységeket végzett az éghajlatváltozás kapcsán, tehát a két milliárd eurónyi összeg jelentős ösztönző tényező lehetne. És az Európai Unió számára rendkívül fontos kérdés az éghajlati változások problémája. Fontos lenne a jobb koordináció az Európai Unió politikái és az Európai Beruházási Bank tevékenysége között, illetve ezek jobb összehangolása. Fontos ma a magas szintű régiókon átnyúló célok rögzítése, illetve regionális szinten nagyobb rugalmasságra van szükség, illetve operatív iránymutatásra a régiók számára. Számos új ország került bele a tevékenységi körbe, illetve az Európai Beruházási Bank számos új országot minősített pozitívan a pénzekhez való hozzáférést, illetve, illetve, mint említettem, a fejlesztési célok is nagyon fontosak. Ez a bizottság javaslata, Természetesen arról vitázhatunk, hogy a célok elég ambíciózusak-e. Nagyon sok problémát rövid távon is meg lehet oldani, 2013-ig, de vannak olyanok, amelyeket nem. Illetve az Európai Beruházási Bank továbbfejlesztéséről is el kell gondolkodni. Mi az, amit még tehetnénk? És minden bizony ezekről a kérdésekről sok vita folyik majd még az Európai Parlamentben. Fontos, hogy a fejlesztési célokra jobban összpontosítsunk, és a devében is emiatt aggódnak a kollégák, illetve erre hívták fel a figyelmet. Létezik egy javaslatra vonatkozó opció, amelyeket a Kamdesius jelentés is taglal, és mindez a fejlesztési tevékenységet és eh, érinti. Erre nem lehet eh, megoldást találni az elkövetkezendő években, de hogyha tartjuk ezt az irányt, akkor mindezt természetesen elő lehet készíteni. Nagyon tüzetesen elemezni kell még ezt a területet, és minden bizonyal Erről is vita lesz majd, a költségeket természetesen mérlegelni kell. Egy további kérdés, amelyet a Kandesziú jelentés szintén taglal, és ez a téma a parlamentet is nagyon érdekli, ez az úgynevezett blending mechanizmus. Fontos szinergiahatásokat létrehozni az európai alapok és az Európai Beruházási Bank tevékenysége között. Nagyon sok tapasztalat van már a bank működéséről bizonyos eszközök és térségek kapcsán, de még nagyon sok mindent kell tenni a megfelelő mechanizmus létrehozása érdekében. A többi nemzetközi pénzügyi szervezettel jobban együtt kell működni, és jobb eh, koordinálásra van szükség. Fontos lenne egy platform létrehozása, ahol a különböző intézmények a különböző projektek finanszírozásában együtt működhetnének. Mi úgy érezzük, hogy ez egy nagyon jó elképzelés, de amikor a részletekre kerül majd sor, nagyon sok tisztázatlan elem van még. Azt gondolom, hogy ezeket a tapasztalatokat még további elemzésnek kell alávetni. A többi az Európai Unió politikáival való jobb összeegyeztetés. Azt gondolom, hogy a középtávú elemzésnek erre a területre részletesebben ki kell terjednie. A statisztikai adatok alapján kiderült, hogy ez a bank nagyon hatékony az előcsatlakozási országokban, Ázsiában, de a keleti eh, partnerség országaiban, Oroszországban nem annyira hatékony a befektetési bank. És amikor az Európai Unió céljairól beszélünk a különböző térségekben, akkor nagyon fontos a konvergencia erősítése a gazdaságban, a csatlakozásra váró országokban, az éghajlati változás minden országban, a közlekedési infrastruktúra bővítése, a keleti partnerség eh, országaiban. Tehát nagyon fontos, hogy nagyobb legyen a koherencia az Európai Unió politikái és a bank tevékenységek között. Itt a parlamentben mindezekről a témákról minden a további vita lesz még. Javaslatot tettünk egy menetrendre, a Kobó hírekben ennek utána lehet nézni. Szeptemberben jelentéstervezet készül majd a szakbizottságban, és további bizottságok kapcsolódtak bele ebbe a munkába. És az év végén megpróbálunk a plenárison jelentést elfogadni. A tanácssal vannak még vitatott kérdések, felmerül a második egyeztetés lehetősége a jövő év elején, de amennyiben ezt a középtávú áttekintést a jövő év közepéig legkésőbb nem tudjuk elfogadni, akkor az Európai Beruházási Bank nem fog tudni az Európai Unión kívül működni. Tehát nagyon fontos felgyorsítani az eljárást. Szeretnénk tehát mindent tőlünk telhetőt megtenni, és az év végéig befejezni a saját munkánkat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kiváló volt, összefogott az előadás. Nagyszerű volt. Azt javaslom, hogy ne folytassunk most vitát erről a kérdésről. Miért? Mert a napi rendünket egy kicsit fel kellett borítanunk. Az Kancsú úr akkor, ugye eszmét cseréltünk néhány hónappal ezelőtt, itt a mi bizottságunkban elsőként előadást tartott a jelentéséről, a, aztán pedig más bizottságok is a parlament részéről nagyon érdeklődnek, így a külügyi és a fejlesztési szakbizottságok is szerették volna, hogyha kartkartba öltve az 50, 51-es, 52-es, 53-as cikk alapján együtt dolgoznánk erről a jelentésről. Most egyelőre azt a megoldást próbáljuk ö, ö, megtalálni, hogy mi vagyunk az érdemben illetékes szakbizottság, aztán a külügyi és a Fejlesztési Bizottságot véleményezésre felkérjük, és aztán majd egy közös jelentés tervezetet dolgozunk ki, olyan ütemterv alapján, amire utaltunk. Tehát szeptemberben megvizsgáljuk az első írásos jelentést a Költségvetési Szakbizottságban, mi alatt a véleményező szakbizottságok saját véleményeiket saját szakbizottságban tanulmányozzák, november 9-én elfogadjuk saját jelentésünket, és ideálisan novemberben, majd decemberben a plenárison elfogadnánk a mi jelentésünket. Azt szeretnénk minnyáján, hogy a határozat születhessen még év előtt, az év vége előtt erről a fontos kérdésről, mert nem szeretnénk túlzottan kitolni, az Európai Beruházási Bank jogállásának kérdését. Köszönöm Kálfén úrnak az előadást. Kérem, gyorsan szaladjunk át a 2010-es költségvetésen, ahol több napi rendű pontunk van, ahol elég gyorsan tudunk majd haladni a 11-es, amely a 2 per 2 2010-es számú költségvetés módosítás. Sem a jelentéstevő, sem a téma nem kerül most asztalra. Most így át is léphetünk a régiók bizottságáról és a Szociális Bizottság részéről beérkezett kérdés, kérésre, amely a Lisszaboni szerződés alapján született. A tanács egyenlőre nem tudja, hogy hogyan is lépjen, mivel a 11-es kérdésben. Tehát a tanács nem tudja, hogy mi a helyzet, mi sem tudjuk, rögtön áttérhetünk a 12 12-es pontra, tehát napi rendünkön. 12-es pont, amelyel kapcsolatban Súrján László úrnak adom meg a szót. Itt a 3 per 2010-es költségvetés módosításról van szó, a banán problematika. Mi a helyzet, kedves jelentéstevő úr, a banánnal? Súrján úr. Thank you, Mr. Chairman. What regards the... Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a tartalmat életi, az álláspontom ugyanaz, mint korábban volt. A legjobb tudásom szerint lesz egy háromoldalú tanácskozás ezzel a kérdéssel kapcsolatban és meg kellene várnunk, hogy mi lesz a tanács álláspontja. Nem tudom, hogy születette bármilyen döntés, már úgy értem végső döntés. A suttogások világosak voltak, hogy a tanács első reagálása az volt, hogy nem, nem, nulla rugalmasság ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata viszonylag visszafogott volt, sőt, még nagyon alacsony is a, szá- a rugalmasság flag, ö, százalékát tekintve, de mindenki, ez egy tipikusan ö, rugalmassági eszköz. Különösen nem volt benne az első 2010-es költségvetésben. Benne lehetett volna, de nem volt benne. Ha nem volt benne, akkor új feladat, és akkor ez rugalmasságot jelent. Ezért úgy gondolom, hogy ez a két álláspont nagyon ö, ö, nagy távolságra van, ugye nulla a tanácsban, és nekünk pedig a másik véglet a száz százalék. Tehát a kettő között való egyeztetni kell, és majd meglátjuk, hogy milyen javaslat fog születni a bizottsági szinten, és ha lehetséges, akkor én készen állok a rugalmasságra nem a rugalmassági eszközre, hanem arra, hogy rugalmasabb le- legyek. Miért? Azért, mert ez egy erkölcsi kényszer. Európának annak ö, ellenére, hogy ö, milyen nehézségei vannak, van felelőssége azon nemzetek irányába, amelyek nagyon rossz helyzetben vannak, és különösen hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy bizonyos mértékig mi hoztuk őket nehéz helyzetbe, ezért kötelességünk, kötelességeink vannak. Nem vagyok ezen országok ellen, nem vagyok az ellen, hogy segítsünk ezeket, de ugyanakkor eh, valamilyen eh, költségvetési fegyelemre is szükség van. Megfelelő vitára van szükség, Mielőtt bárki az Európai Unió nevében letárgyal vagy megígér ö, valamit ö, megfelelő e, felhatalmazás nélkül a költségvetési határ, hatóság részéről. Tehát értem a, a tanács álláspontját is, de nem lehet, hogy mindezt a parlament érdekei és prioritásai ellenében döntsék el. Ez nem megfelelő egyensúly a két intézmény között, illetve a két költségvetési hatóság között. Ha gyengék vagyunk, akkor is bők, büszkék lehetünk, hogy mi bőkezőek voltunk a banántermelők irányában. Ez már szép, de hogyha ez folyamatos gyakorlattá válik, akkor nem beszélhetünk arról, hogy a parlament a költségvetési hatóság egyik eleme. Nem presztis kérdés ez, hanem ar- arról van szó, hogy a dolgokat a helyére kell tennünk. Remélem, hogy az egyeztetés sikeres lesz, és jó fog lezajlani. Ha nem, akkor sem nagyon nagy a baj, és nem komoly, majd a bizottság előáll egy teljesen új javaslattal de én azért nagyon remélem, hogy a bizottság a, a három a trialógus alatt fog ezzel előállni, és meglátja, hogy ez kezelhető-e vagy sem. Tehát azt hiszem, hogy most nincs értelme erről vitát folytatni. Bien, merci, monsieur. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Esetleg még hozzá akart valaki tenni, nem? Tehát a politikai kérdés. Hát igen, azt hiszem, hogy már volt erről gyors véleménycserénk a politikai kérdés, ami előttünk van, készen állunk-e arra, figyelembe véve azt, hogy teljesen eltérő a parlament és a ö, tanács kiinduló álláspontja. Ha ezből ütközési ö, pontot akarunk-e létrehozni, és bizonyos értelemben túlszulejtve az érintett országokat. Azt hiszem, hogy az itt elhangzott vélemény, hát inkább negatív e, e vonatkozásban. Elismerjük, hogy ezen országokkal szemben politikailag hát szinte lehetetlen nem lépni. Itt időt nyerni tulajdonképpen senkin sem segít, sem a mi ügyünket nem segíti, sem az érintett országokat. Még emlékeztetnék, hogy a mechanizmus olyan, hogyha a nagy hirtelenében felvirágozna a banánkereskedelem, az sem rendezné a mi problémánkat, mert itten egy költségvetési támogatásról van szó a banánkereskedelemhez, amivel kompenzálnánk azt, hogy az érintett országok a WTO határozata értelmében költségvetési kompenzációra jogosultak, mert már nem élvezik azokat a kereskedelmi előnyöket, amiket korábban rendelkeztek. A következő tém, lépés az a háromoldalú tárgyalás, a trilógus, és majd meglátjuk, hogy ebből vagy egyéb tárgyalásokból valamilyen köztes megoldás létrejön-e a két szélsőséges álláspont között a parlament és a tanács két álláspontja között. És hát a bizottság eredeti javaslatától nem kellene, hogy ez túl messzire essen. Ez a 12-es, 13-as elintézve 2010-es költségvetésről még mindig visszadjuk most alelnökünknek, Kalfin úrnak a szót, egy 2006-os rendelettel kapcsolatban, ami létrehozta, ja ez ugyanaz szólt a közben az elnök, Elnés, elnézést, mondja az elnök úr, ez akkor még mindig a banán, úgyhogy akkor nem teszünk semmit hozzá már a banánhoz. Jó, banánt már meg is hámoztuk, most már csak meg kell enni. Akkor Juta kapja meg a szót. A a ö, szabad szabadságon, biztonságon és jogérvényesülésen alapuló térségek nagyméretű IT-rendszerekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen! A legutolsó ülésen mindenről már részletesen beszéltünk. Volt néhány kérdésem a bizottságtól, ezekre nem adtak megfelelő választ, de többször egyeztettem a bizottsági illetékesekkel az azóta eltelt időben, illetve a libével is. Készítettem mindezek alapján egy, egy javaslatot, egy állásfoglalási indítványra irányuló javaslatot. Arra kell korlátozódnunk, hogy olyan módosító indítványokat készítsünk, amelyek a saját feladatainkat érintik. Éppen ezért, függetlenül attól, hogy nagyon sok módosító indítvány érkezett be végül, összesen 24-et javasoltam én, de arra korlátozottam, hogy tényleg csak a költségvetési aspektusait vizsgáljam ennek az IT ügynökségnek. Kritikusan szeretném szemlélni mindezt, nem úgy, mint a kokobú, illetve az a személy, aki a jelentéstevő, aki a kokogó véleményét készíti, ő a jogalapot meg akarta változtatni az IT ügynökségre vonatkozóan. Ez túl sok, úgy érzem, ez nem a mi feladatunk. ennek az ügynökségnek eh, nem kell a különböző egységeit megváltoztatni, és beszélnünk kell a eh, libe kollégákkal, fontos, hogy eh, ezekkel foglalkozzanak. Coelho képviselő, nagyon kooperatív, együttműködő, és hogyha valakinek még közülünk jó ötletei vannak, akkor ezt ő a jelentésébe be tudja venni. Egyébként pedig úgy érzem, hogy az összes aggályt, amelyet mi megfogalmaztunk, általánosan összefoglalta. Az én 24 módosító indítványom, az ötös oldalon van egy lista, itt felsoroljuk mindazt, hogy miről is van szó, de megkímérem önöket attól, hogy ezt felolvassam. Erre ugyanis nincs most szükség. Azt gondolom, hogy minden szükségeset elmondtunk az ügynökségről, vannak olyan kérdések, amelyek általában még nyitva maradtak, és ezeket a bizottság jelenleg nem tudja még kielégítően megválaszolni. Ezek olyan kérdések, amelyek mindig is felmerülnek, amikor arról van szó, hogy az operatív eszközökből administratív munkákat finanszírozzunk. Tudjuk, hogy ahogy a bizottság nekünk ezt javasolta, ennek alapján a bizottság illeszkedik, illetve az ügynökség illeszkedik a programozásba, hiszen a meglévő költségvetési sorokból kerülnek pénzek kivételre, és az új sorokra bontódnak le ezek. Tehát pénzügyi szempontból úgy tűnik, hogy egyáltalán nincsen probléma. Legalábbis 2013-ig nem. Éppen ezért én abból indulok ki, hogy amennyiben a libe egyetért, tehát egyetért azzal, hogy legyen egy ilyen ügynökség, ebben nem lehetünk még 100 biztosak, de amennyiben ők egyetértenek, akkor az állásfoglalásunkkal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a költségvetési aspektusokat figyelembe vegyék és bedolgozzák az anyagba. Ma nem fogunk szavazni. A Kobu News-ban az áll, hogy a módosítók benyújtásának határideje június 24-e, déli 12 óra. Tehát csütörtökön szavazni fogunk, és abból indulunk ki, hogy szeptemberben a LIBE a mi állásfoglalásunkat a saját jelentésébe bedolgozza. Köszönöm, Jutta. Azt hiszem, Kolino úr kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy kiemeljem, milyen minőségi munkát végzett az előadónk, és magam is véleményt szeretnék elől a véleménytervezetről mondani ahogy elmondták, az ügynökség feladata az lesz, hogy hosszú távú Schengeni, sis 2 VISZEL, Eurodakkal fog, ö, rendszerek üzemeltetési igazgatását végezze. Pontosan az a lényeg, hogy lehetőséget adjunk arra, hogy ezen igazgatás 24 órás üzemmódban történhessen, azt is ki kell a, a, emelnünk, hogy az arányosság elvét kell követnünk az ügynökségnek, az adat csere hatékonyságát kell biztosítania, a feladat végzés pedig a tagállami hatáskörbe tartozik. A három rendszert majd üzemeltetési igazgatással ö, fogja mindenképpen a kritikus tömeg és a méretgazdaságosság szempontjából megoldani a struktúrák és erőforrások kezelésén keresztül az ügynökség az ügynökséget 2011-ben hozzák majd létre jogilag, 2012-ben is működik majd az Európai Bizottság javaslata alapján, és hogy az előadó elmondta már, nem lesz ennek hatása a 2007-13-as pénzügyi tervre. 3 millió euró lesz szükséges az ügynökség munkájához 2013-ig, ez teljesen kompatibilis a meglévő pénzügyi tervvel, de hát ez a kiadás lehetővé kell, hogy tegye azt is, hogy más finanszírozás is megtörténjen az ügynökségen kívül a három program igazgatására a mi javaslatunk ö, ö, Haug asszony javaslatától nem tér el, igen részletes és megalapozott a vélemény, de azt is tudjuk, hogy a bizottságunk feladata nem az, hogy érdemben döntsön a határozatról, mármint hogy az ügynökség felállításra kerül-e vagy sem, sem annak e tartalmáról, a feladatok tartalmáról. Ez nem a mi jogkörünk de azért azt el kell mondjuk, hogy a bizottság értékelése lehetett volna részletekbe menőbb annak érdekében, hogy egy ügynökséget létrehozott. Más lehetőséget nem járt igazán körbe a bizottság, hogy például a bizottság továbbra is kezében tartsa, igazgassa e három programot. Több alkalommal elmondtuk, hogy a költségvetési források végesek, és hát az általános üzemeltetésen, generikus üzemeltetésen túlmenően, valamint azon túl, hogy a kritikus tömeget elérje az ügynökség, és méretgazdaságos módon működjön, hát sok más érvet az Európai Bizottság szájából nem hallottunk. Szerettünk volna további pontosításokat is hallani arról, hogy a költség haszon értékelés milyen alapokra épül. Ezen aspektussal kapcsolatban el szeretnénk mondani, hogy a székhelyről szóló döntés nem csak azon paraméterre épülhet, amelyre épül most, hanem azt is tudni kéne, hogy az adott befogadó tagállam valóban hatékonyan tudja fogadni az ügynökséget. E tekintetben jó lett volna egy költséghatékonysági szintetikus elemzést is megismernünk. Köszönöm szépen, Anni Hansen! Thank you, Chairman. Uh, well, I specifically... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. A következő megjegyzésem van. Azt gondolom, hogy jó lenne arra a tényre hangsúlyt helyezni, hogy óvatos feltételeket uh, kell teremteni a kiválasztásnál. Tudom, hogy a tanács úgy érzi, hogy ez az ő döntésük, és azt tehetik, eh, amit jónak látnak. De nagyon fontos az ügynökség élete szempontából, szempontjából, hogy találjunk egy olyan várost, amelynek jó közlekedési infrastruktúrája van, és más feltételek is megvalósulnak. Azt gondolom, hogy Jutta jelentése nagyon jól tükrözi mindazokat a gondolatokat, amelyekkel foglalkoztunk az elmúlt évben. Jutta módosító indítványaival egyetértek. Fontos, hogy a költségvetési módosító indítványokra összpontosítsunk, ne arra, hogy tetszik-e vagy nem az ügynökség. Alvaró úr nincs itt, és tudom, hogy őt is foglalkoztatja ez a kérdés. Nagyon érdekelt a témában a Libeszakbizottság tagja, illetve a befogadó ország kérdése, az az ország, ahol ezt az ügynökséget majd létrehozzák, nagyon fontos számára. Lehet, hogy neki lesznek még további aggályai arról, hogy vannak-e olyan területek, ahol még tartalékot kell képezni. De egyelőre ezzel nem kell foglalkoznunk. Egyelőre támogatjuk a 24 módosító indítványt, amit Jutta benyújtott. Köszönöm szépen. Jutta, kíván még hozzájutni valamit? Csak nagyon röviden, ami a vendéglátó országot illeti Paulo Coelho, nem, nem is Paulónak hívják, ő az író, Carlos Coelho. Carlos Coelho a jelentés tervezetében kitért arra, hogy ő nem fog hozzájárulni egy olyan ügynökséghez, ahol nem világos, hogy hol van a székhely, illetve nem világos az, hogy az ügynökség hatékonyan működhet-e ott. És ez a legjobb székely kell, hogy legyen. A belpolitikai szempontok alapján ez lehet, hogy más álláspont, mint a miénk, A bizottság ezt a döntést még támogatni fogja, és fontos, hogy ők is komolyan vegyék a feladatot. Kicsit ironikus, szarkasztikus, ha azt mondom, hát kíváncsi vagyok arra, hogy a bizottság a pénzügyi tervében pontosan azt az összeget nevezte meg, amely itt most a jelentésben szerepelhet. ez elég érdekes és első alkalommal kerül sor arra, hogy ilyen pontosan tükröződik ez az adat, tehát nagyon reméljük, hogy ez alapján minden nagyon jól fog működni. Euh, Köszönöm szépen úgyhogy akkor az ütemterv a következőképpen néz ki, utána emlékeztetett, hogy milyen határidők vannak. Akkor azt javaslom, hogy ezt a mai délutánt az 5, 6-os és 7-es pontokkal fejezzük be, amelyiket Reimer fog nekünk bemutatni, tehát a szóbeli kérdéseknek a politikai következménye, ezek azok a kérdések, amelyeket a költségvetési előirányzat felülvizsgálatával kapcsolatban tettünk fel, és esetleg akkor a pénzügyi keret kiigazításával kapcsolatban is beszélhetne nekünk. Reimer. Vielen Dank, und äh, warum soll es mir... Köszönöm szépen. Miért is lennénk más helyzetben, mint Jutta Hau kolléganő az ügynökséghez kapcsolódó állásfoglalásával? Az Európai Tanács az önmódosító indítványai mellett úgy döntött, hogy a jövőbeni ügynökségeket azok a tagországok kapják kizárólag, akik még nem kaptak ügynökséget. Úgy tűnik, hogy ez legitim a kvóták és az elosztás alapján, de lehet, hogy nem felel meg az összes feltételnek, amelyet a parlamenti jelentéstevő asszony megfogalmazott. Az elmúlt hét héten, kedden a szóbeli kérdést a bizottsághoz és a tanácshoz intéztük, ebben megállapodtunk. Amikor a vitát elkezdtük, az átmeneti jelentés előkészítésekor a 81-es pont harmadik bekezdése értelmében a spanyol soros elnökség a főtitkár a a pénzügyi, pénzügyminiszter, a spanyol pénzügyminiszter is részt vett ezen, és Lewandowski biztos úr is. Ma délelőtt még egyszer megnéztem a vita jegyzőkönyvét, szó szerinti jegyzőkönyvét, és az volt a benyomásom, hogy hát jó, a soros elnökség természetesen, természetesen abban a helyzetben volt, hogy még nem támaszkodott a tanács végleges véleményére, Az intézményközi megállapodásról lesznek még viták, illetve több éves pénzügyi keret kiigazításáról eh, is, amely a parlamentet jelentősen érinti. Óvatosságra eh, volt szüksége, és tartózkodó volt, amikor Lewandowski eh, biztos nyilatkozott, egyértelműsítette Lewandowski azt is, hogy a bizottság csak akkor tud áttekintéssel javaslatot tenni, amennyiben erre tényleg szükség van, viszont egyértelműsítette azt is, hogy a szükséges eszközök, ami a rugalmasságot, a marzsokat és a tartalékokat illeti, a bizottság egy ponton semmiképp sem osztja a tanács véleményét, és a második hozzászólásában azt mondta, és idézem őt, Mi a rugalmasságot támogatjuk. És ez a 2007-es egyeztetés óta egyértelmű igény. Mindez pedig kulcsfontosságú, ahol parlamentként nekünk el kell mondanunk azt, hogy azok a javaslatok, amelyek a jelen időnhöz képest visszamutatnak, hát egy múlt időbe mutatnak, és a jelenlegi jogi szakértői vélemények alapján a tanácsban 0,03%-os kiigazítási küszöb mellett kivételre kell, hogy kerüljenek. Tehát anélkül, hogy nem tud a tanács adekvát eszközre javaslatot tenni, amelyen mindez megoldható, hát ez az ajánlat egy olyan ajánlat, amelyről a parlamentnek soha nem szabadna vitáznia. Én azt várom a tanácstól és a bizottságtól, hogy az említett bekezdésnek megfelelően, de más részeknek megfelelően mutasson be egy olyan javaslatot, amely ezeket az elemeket beveszi, és egy jó javaslatot dolgoz ki. Nyolc per hármas bekezdés értelmében nagyon fontos, hogy megfelelő legyen a javaslat, ha ez nincs így, akkor én jelentéstevőként nem vagyok hajlandó semmiféle tárgyalásokat kezdeni. Tehát ez egy nem vitatható előfeltétele kell, hogy legyen a tárgyalásoknak, a tárgyalásoknak. Nem szabad 20-30 évvel visszamennünk az időben. És ebből az következik, hogy ennek a szakbizottságnak kész kell lennie arra, amennyiben nem történik elegendő dolog, hogy a tanács véleménye után, mert júliusban el, előkészít, tehát amennyiben júliusig vagy szeptemberig nem történik semmi, és a trialógusig sem, úgy hajlandóaknak kell lennünk arra, hogy azt mondjuk, a meglévő javaslatokat elutasítjuk és a plenáris támogatása természetesen nagyon fontos lenne. Jó lenne, ha további részletekre is kitérhetnénk. A biztos nyilatkozata kapcsán Lewandowski biztos megemlíti azt, hogy a bizottság 2013-ig nem fog plusz posztokat kérni. Két megjegyzésem van ezzel kapcsolatban hogyha kiegészítő költségetésről beszélünk majd még a külügyi szolgálat kapcsán, akkor az administratív költségeket általánosan kell megvitatni. És nagyon jó lenne, hogyha a bizottság azt mondaná, és ez helyes is, hogy pozitív jelet szeretnénk küldeni a tagországoknak. De ha az Európai Külügyi Szolgálat kapcsán 2011-ig plusz posztokról vitázunk, de senki nem tudja azt, hogy 2012-ben és 2013-ban milyen posztok kerülnek létrehozás, akkor ez nincs így rendben. Visszatérnék arra, amit az elnök úr is és a Nemzeti Parlamentek Költségvetési Bizottságaival is már megvitattunk, hogy az általános költségvetési nézeteket kell erősítenünk, tehát az Európai Külügyi Szolgálat nem a 28. külügyi szolgálat. A parlament és a tanács nagyon intenzíven vitázott a nemzeti parlamentekkel arról, hogy hol vannak szinergiahatások, hol lehet a plusz munkát, a kettős munkát elkerülni hosszú távon, és mindez mit jelent az általános struktúrát tekintve a költségek és a pozíciók, valamint eh, a nemzeti és európai elemek együttesét tekintve. Ha ezt a vitát nem folytatjuk le, akkor a nyilvános vita arra fog összpontosítani, hogy mi Európában valami többletet hozunk létre, amely felesleges. Nem szabad, hogy lépre csaljanak bennünket, és a tanácsot fel kell szólítani arra, hogy szint valljon illetve a bemutatott tanulmány alapján, amelyet a Nemzeti Költségvetési Bizottságokkal folytatott ülésen bemutattak, és kiderült az, hogy nagyon fontos levonni a következtetést a korábbi ügynökségekből és a külügyi szolgált munkájából is, hogy mire van szükség nemzeti szinten. Ha a bizottság azt mondja, hogy nem lesznek további posztok, és még akkor is, ha ez nem a mi asztalunk, én akkor is el kell, hogy mondjam, fontos a parlamenttel, illetve a bizottsággal és a tanácssal arról beszélni, hogy az európai jogalkotásokkal a nemzeti szinteket arra kényszeríthetjük-e, hogy növeljék a posztok számát, munkatársaik számát, azért, mert ezeket a jogalkotásokat meg kell valósítaniuk. A legtöbben még csak arról sem tudnak képet kialakítani, hogy miről is van szó pontosan és nem csak az eurózónához tartozó országokra igaz ez. Csak akkor maradunk szavat hihetőek, hogyha komolyan foglalkozunk arral, hogy hol van szükség a prioritások újra definiálására, és mely projektek azok, amelyek európai többletértéket hoznak létre és fontosak. Erről döntenünk kell. Mely projektek azok, amelyeket el kell halasztani, és mi az, ami nélkülözhetetlen. Hogyha nem alakítunk egy ilyen általános képet a vitáról, akkor a parlamentet sem fogják tudni komolyan venni. Ezt előzetesen el kellett mondanom. A Lisszaboni szerződésben nagyon szép megfogalmazások vannak. A hármas bekezdést idézem. Other provisions required for the annual budget, budgetary procedure to run smoothly. Und Absatz 5 sagt, az ötös bekezdés pedig azt mondja, The adoption of the financial framework, the European Parliament, Council and Commission shall take any measure necessary to facilitate its adoption. <coughs> Entschuldigung, wenn ich das so zitiere, muss ich natürlich... Elnézést, hogy mindezt így idéztem, de a felvetett kérdések mellett erről is vitáznunk kell, arról, amit az Európai Tanács az éjszakai ülésein a költségvetési eljárással kapcsolatban, a megszorítási intézkedésekkel kapcsolatban eldöntött, és ennek milyen következményei vannak a jövőbeni költségvetési eljárásokra nézve, illetve az intézmények egymással szemben tanúsított magatartására nézve ennek milyen hatásai vannak. Az Európai Tanácsra is vonatkoznak a játékszabályok. és azért, hogy ne kerüljünk megint egy hasonló helyzetbe, amikor is a kötelező jellegű kiadások újból megjelennek, amikor ezeket pont eltöröltük, és a parlamentet kiátszák, Nagyon fontos, hogy az intézményközi megállapodás az együttműködésre is tartalmazzon feltételeket arról, hogy az intézményeknek hogyan kell egymással viselkedniük. Nagyon jó lenne, ha a bizottság függetlenül attól a kérdéstől, hogy a jogalap kérdése se vagy sem, az intézmények között komoly gondolatokat fogalmazna meg tisztességes brókerként, úgymond. Az együttműködési megállapodás nagyon fontos, és ezt nem lehet lezárni, anélkül, hogy a jövő évekre nézve ezeket a témákat ne tisztázzuk. Tehát ezeket a problémákat tisztázni kell, hogy a tanács és a bizottság milyen mértékben hajlandóak őszinte válaszokat adni az eljárás elején, a tárgyások elején, és nem majd csak utólag, amikor is minden sútba kell vágni. Nagyon sok vitára van szükség még, majd az interim jelentés után, a részletes módosító indítványokat, amelyek az együttműködési megállapodásokra vonatkoznak, illetve a több éves pénzügyi keretre. A következőt javaslom, elnök úr, hiszen nagyon rövid a rendelkezésre idő. Én szívesen beszélek még az összes frakcióval, hogy milyen javaslataik vannak. Az állásfoglalás szövegét közösen kell megvitatni, és az írásbeli szöveget is bemutatnám majd július 12-én, 13-án. Azért, hogy a módosítók benyújtásának határidejét tartani tudjuk. Majd a szeptemberi második plenárison került sorra ez a téma. Szeretnék még, még mindezt a következőkkel kiegészíteni. Nyitva kell, hogy hagyjuk azt a lehetőséget, hogy majd az akkori javaslatot, ami esetleg lehet javított javaslat, hogy ezt vesszük el tárgyalás alapjául, vagy adott esetben azt javasoljuk a plenárison, hogy utasítsa a javaslatot, és a tanácstól, illetve a bizottságtól javított javaslatokat kérjünk el a tárgyalás alapjául. Én ezt a kérdést még teljesen nyitva hagynám, hiszen nem világos az, hogy a két tárgyalópartner milyen irányba hajlandó elmozdulni. Köszönöm. Merci, monsieur le rapporteur. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr, és itt le is kell akkor, hogy zárjuk, de egy rövid észrevételt szeretnék tenni. Jelentéstevőnek teljes mértékben igaza van, amikor hangsúlyozza, hogy a szóbeli kérdésénkre adott válaszok nem az igazi válaszok. Azért nem, mert nem azon a, politikai szinten a tanácsban kerültek kikdolgozásra. Ez egy elég nagy változás a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével, és figyelembe véve azt a gazdasági pénzügyi válságot, amelyet élünk. Jelenleg a tanács részéről a mi tárgyaló felünk, feleink a jövőben már nem a nagykövetek, hanem az állam és kormányfők. Ez ezt jelenti. A nagyköveti szinten még mindig 0-0-0-0 szinten vagyunk. Az állam és kormányfők szintjén az álláspontjuk nem lehet nulla, vagy az álláspontjuk az, hogy növeljük a, költségveté, a közösségi költségvetést ott, ahol feltétlenül szükséges, például, hogy figyelembe veszük a Lisszaboni új kompetenciákat, vagy pedig politikai álláspont, csökkentünk, nullán vagyunk, kivéve azokat a területeket, ahol jobban kell elkölteni a pénzt. És egyben garantálva azt, hogy azon költségvetési sorokon, amiket 2010-ben egész 13 még teszünk, figyelembe veszik a közösségi finanszírozását a 2020-as agendának. Tehát itt valójában az Európai Tanács szintjén kell a kormányoknak álláspontjukat kialakítani a pénzügyi előirányzat felülvizsgálata vonatkozásában, és nem nagyköveti szinten, mert most nekünk azt mondják, hogy nem, nem, eszükbe se jusson, irreális, stb. Ami irreális az az, hogy nem fogunk egyes területekre többet költeni. Nyilvánvaló, hogy többet fogunk küldeni, például közös kül- és védelmi politika, Palesztina, Irán, Afganisztán, Balkán, vagy Irak kérdésben úgyis több pénzt fognak tőlünk kérni a, a ö, minisztereknek ezen a héten ö, kellett volna összeülniük, jövő egy hónap múlva fognak összeülni. Egy-két milliárd euróról van szó, ezt 2013-ig meg kell, hogy találják. A, az energetikai beruházásokra, ami a, az energiafogyasztás zöldítése érdekében kell, ide is pénz kell. Emlékeztetnék arra, hogy ez a második Fed Európai Fejlesztési Alap, amit ugye januárban hozott létre az Európai Tanács, ehhez valamilyen jogi és pénzügyi megoldást is kell majd találni, méghozzá véglegeset. Tehát vannak fontos döntések, amiket meg kell hozni, ahogy jelentéstevőnk is mondta. Nyilvánvalóan az új irányítási gazdálkodási rendszerével együtt az uniónak, ami lehetővé teszi a költségvetési politikák jobb koordinálását, esetleg bevezetve az európai költségvetést a nemzeti költségvetések kialakításába. Ezzel kapcsolatban szeretném önöket tájékoztatni, hogy egy európai parlamenti delegációt, amelyben én is részese vagyok, van Rompuy úr fog fogadni 29-én azért, hogy megnézzük, hogy az Európai Parlament hogyan tud részt venni ebben a költségvetési politika koordinációban, az európai gazdaság irányítás javításának keretében. Köszönöm a jelentéstevőnek, azt javaslom, hogy maradjunk ennyiben, és akkor holnap találkozunk reggel kilenckor, és berekeztem az ülést. És kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak.